Right, the various clocks tell me that it's uh, around. A különböző órák azt mutatják nekem, hogy most körülbelül 3 óra 20 van, még nem sikerült egységes parlamenti időzónát kialakítanunk. Először is vegyük a napi rendünk elfogadását, első napi pontunkat. Senki nem tiltakozik, így elfogadtuk a napi rendet. Most pedig az elnök bejelentései, ebből van néhány. Először is a következő üléseink. Július 4 Strasbourg, főnapi rendi pontunk. A Rostovski lengyel miniszterrel, pénzügyi miniszterrel eszmecsere következő. Véleménycsere Almunia és Szemeta biztosokkal majd az elmúlt szakbizottság ülésen tett megjegyzések alapján a nyár után, augusztus 31-én délelőtt és délután ülésünk lesz. Kintenek vagyunk ezt az ülést megtartani, egy sor prezentáció lesz, jelentések, két szavazás, valamint véleménycsere Jean-Claude Trichével, aki az eh, az SRB elnöke. Először ezt eh, július 11-re akartuk tenni, de kételek voltunk elhalasztani, és eh, azt hiszem, hogy a jelenlegi görögországi helyzetet és egyéb helyzeteket figyelembe véve senkinek nem meglepedés, hogy fel kell készülnünk az ilyen jellegű eseményekre, tehát meg kell tartanunk az ülést majd pedig az egyéb különböző együdöntési eljárásokat, illetően Ekon Bizottság május 24-én szavazta meg a letét garancia rendszereket, és az ülés után az előadó jelezte, hogy szándékában áll, hogy első olvasati megállapodás érdekében tárgyalásokat folytasson. Most a tanácsnak sikerült a megközelítését elfogadnia. Így a szokásos eljárás szerint az ECON a jelentés tervezetet megszavazta, majd pedig a az előadó és az árnyék jelentéstevők összeülnek. Hogyha nincs kifogás, akkor ezt a procedúrát fogjuk követni ezen az alapon. Az előadó, hogyha kíván hozzászólhat, nem kíván hozzászólni, akkor ebben megállapítottunk, de Peter, hogyha szeretnél, akkor gyorsan egy rövid megjegyzés, nagyon eltérőek az álláspontok. Éppen ezért nem tudom, hogy hogyan lehetne második olvasatra menni, de azt hiszem meg kell kísérelnünk. Az ütemtervet úgy kell kialakítanunk, hogy még nyári szünet előtt legyen egy ülés, és aztán szeptemberben a trialógus tartalmi szempontból meg tudjuk kezdeni. Okay. Uh... Rendben. Majd pedig az Ekon bizottság Június 6-án szavazott jelentés az EU, arról, hogy az EU, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank újabb részvényeit jegyezte. Szeretném tájékoztatást adni arról, hogy az első olvasati megállapodásra törekszünk, ezen ügy kapcsán is, és az előadó a tárgyalási mandátumot követi, a jelentés tervezetet már megszavaztuk, az előadó és az árnyék előadók, valamint én veszünk részt ebben a munkában, és nagy a esély annak, hogy ezt írásos eljárás keretében fogjuk lebonyolítani. Majd lesz egy háromodalú megbeszélés. Trisével való találkozó, tehát augusztus 31 és nem július 11. Sajnálom, hogy amikor visszajönnek a szabadságról, akkor azonnal munkára kell adni a fejüket. A másik a direct debit és az ezzel kapcsolatos joganyag, ezt elhalasztottuk, 10, július 11-12, most pedig a négyes pontra térünk, tehát a hármas pontot elhalasztottuk, és most a négyes ponthoz érkeztünk, és átadom a szót Kázá úrnak. Köszönöm, elnök asszony, először is szeretném elmondani, hogy a bizottság kezdeményezését üdvözlöm, hiszen a jelenlegi héja rendszer nem igen illeszkedik a belső piachoz, a költségek magasak, a rendszer pedig igen sok terhet ró a vállalkozásokra, és bizony a család szempontjából is meglehetősen sérülékeny. Több milliárd eurót okoz a tagállamoknak a csalás évente. A legjobb módja annak, hogy előre lépjünk, ez bizony nagy kihívás jelent, széles körű konzultációkat folytatunk a érdekelt felekkel találkoztam, a nagy, kis középvállalatokkal, vállalkozásokkal, és most sikerült megállapodni. A jelentés fontos pontjai el kell ismerni a status quo és a, ami a közösségek, közösségen belüli kereskedelmet illeti, a rendeltetési hely elve felé kell elmozdulni. Az eredeti elv vett figyelembe véve jobb lenne tehát más irányt venni, mert az eredeti célok, szándékok nem voltak sikeresek. Most itt van a, az ideje annak, hogy alternatívát keressünk. A rendeltetési hely elf, csak akkor lehet sikeres, hogyha az egységes egyablakos rendszert sikerül bevezetnie a jelentés, ezt a tervet támogatja, mégpedig 2015. január 1-től az egyalakos rendszer bevezetését. Ez az adminisztratív terheket jelentősen csökkenteni fogja a vállalkozások számára, és segíteni fogja a határon átnyúló műveleteket. Különböző megbeszéléseim voltak az érdekelt feletekkel, és nagyon sok megjegyzést tettek arra vonatkozóan, hogy sokszor inkább harmadik országokkal szeretnek kereskedni, mint az EU-n belüli határon átnyúló műveleteket lefolytatni az egységes piac ellenére, hiszen a jelenlegi rendszer nem igazán jó. Ez nagy gondot okoz, és ezzel foglalkozni kell. Ami pedig a vadbeszedést illeti, vagy áfabeszedést, további kutatómunkát kell végezni azért, hogy a legjobb opciót megtaláljuk. A az eddigi vitáimból, elemzéseimből kiderült, hogy a legjobb út az lenne, hogyha az adattároló modellt a tehát korlátozott adattárház modellt a szabványos ellenőrzési állományjal sikerülne vegyíteni, és még meg kell nézni, hogy mennyire jó ez, vagyis az adattárház modellt elnézés a tanúsított adózói modellel kell vegyíteni. Ez jó lenne a KKV-knek, azoknak a cégeknek, amelyek az európai gazdaság lényegét alkotják. Egy sor változást gyorsan meg lehetne valósítani, úgyhogy a a lényegi változáson nem változtatnánk. Ezen kívül egy nyelvileg semleges számlázási rendszert javasol a bizottság, és lenne egy olyan táblázat, ami az input adatokat harmoniz, az input adatok harmonizálását segítene, segíteni, és nem kellene fordítási munkát végezni. Egy másik ajánlás volt még pedig az, hogy a periódikus, rendszeres áfa vagy héja bevallásokat, ezek számát csökkenteni kellene, egyszerűsíteni, és az elektronikus számlázást lehetne előtérbe helyezni, főként az elektronikus bevallást és a listázási rendszert törölni kellene, valamint a héja kötelezettségeket szabványosítani kellene, azok a tagállamok, amelyeknek már hatékony rendszerük van, nem kellene, hogy további terheket rójanak a vállalkozásaikra, valamint van egy kötelezettséglista, ezt lehetne a tagállamokra ráruházni szeretném, hogyha a kollégák még megjegyzéseket tennének ezzel kapcsolatosan, vagyis hogy hogy lehetne a bürokráciát csökkenteni. Ami pedig a, az ütemet illeti, vagy a rendszerességet, hogyha nem vitatható kérdésekről van szó, vagy vitató kérdésekről, akkor ne irányelvet alkalmazzunk, hanem rendeletet, mert ez Segíteni a híja szabályozás egységesítételét. A konzultációs folyamat során sok megjegyzés született, és sok megjegyzésre várok, várom a vitát, és azt is, hogy az árnyék jelentéstevők mit szeretnének hozzátenni, és milyen kompromisszumos megoldásokat tudnék kialakítani a következő héten a héja jövője, ez a parlamenti vita hasznos iránymutatókat kell, hogy adjon a bizottságnak, mert a bizottság stratégiai közleményt kíván majd még ebben az évben kiadni a héja sorsáról. thank very much. Köszönöm szépen. Öné a szó. Dank ook aan de rapporteur eh, voor de goede Köszönöm szépen ezt a remek megközelítést. Ez már a helyes irányba mutat. A jelentésben fontos döntésről esik szó, a rendelkezési ország kell, hogy alapul szolgáljon a közösségen belül kereskedelem esetében. Ez egy újabb korszakot vezet majd be a hiadózásban, ezt üdvözölném. Aztán vannak olyan pontok, ahol eltérő véleményt képviselünk, például vannak kis módosítások, amelyeknek messze menő következményei lehetnek, mindenek őt a héjacsalással kell foglalkozni, a, egyszerűsíteni akarjuk az adminisztrációt, a KKV kevára főként, de figyelembe kell venni, hogy bizonyos adminisztrációs rendelkezések gyakran ellentétes célt is hol szolgálnak, és nem lehet ezeket egyszerűen törölni, például a lista, amiről itt a jelentésben szó esik. És aztán most itt egy negyedéves eltekintést követelnek a híja bevallásoknál, és negyedéves visszatérítést akarnak eszközölni, ez fontos a csalások felfedése céljából, és kihatással bír az adott vállalat pénzügyi helyzetére is tehát el kell kerülnünk, hogy a héja visszatérítésre évente csak egyszer kerüljön sor. Megfelelő pénzügyi tartalékokat kell követelnünk az érintett vállalatoktól. Az egységes kapcsolattartó helyekkel is foglalkoznunk kell, konkrét tartalommal kell ezt megtörténünk, és egységes definíciókat kell használnunk, amikor a fogyasztás szerinti tagállamról esik szó, és nem pedig a székhely szerinti tagállamról, vagy a letelepedés szerinti tagállamról. Monakóban egy vállalat elhelyezhetné az üzemeit, de a tevékenységeit például az antwerpeni vagy brémai kikötőben vagy máshol bonyolíthatná le. Itt a nyolcas bekezdésre utalok. A HIA egy pénzpolitikai irányítási eszköz is. A HIA adósságnak csak 55%-át hajtják be általánosságban, de ez egyébként egy politikai döntés. Egyes tagállamok azt mondják, hogy bizonyos termékeket mentesítenek a HIA alól, és ezzel bizonyos fogyasztói magatartást akarnak ösztönözni. Ez tehát tulajdonképpen a tagállamok megítélési hatáskörébe kell, hogy tartozzon. A bizottság zöld könyvében a több héja és kevesebb tőke adóztatás, ezt mi nem tudjuk támogatni. Mi a pénzügyi tranzakciós adót akarjuk bevezetni taként, ez egy másik politikai kérdés. Nem értek egyet a jelentéstevővel, amikor a hatos pontban hatos pont tartalmával. Ez ez egy pénzpolitikai irányítási eszköz, a héja. Nem lehet mindig előzetes adólevonásra kötelező, tehát egyfajta arany középutat kell megtalálnunk e tekintetben. A nagyobb mértékű HIA harmonizáció mellett vagyunk EU-s szinten, így ide tartoznak az adómentes termékek is, illetve ezek köre de meg kell vizsgálnunk, hogy milyen fogyasztói csoportokra vonatkozzon ez, például a közlekedés területén a héja semlegességre kell törekednünk, meg kell, különbséget kell tennünk a légi közlekedés között, valamint a vasúti közlekedés között. Az egyik terület több hiát fizet, a másik pedig semmit, vagy fordítva. Ezen kívül adminisztrációs egyszerűsítésekre van szükség, például a közösségen belüli tengeri forgalom esetében is ez sokkal nehezebben is valósítható meg, mint a közúti közlekedés esetében, ezzel is foglalkoznia kell a jelentésnek. A mentesítést illetően még több héja mentes tevékenység kell, hogy legyen szociális és kulturális megfontolások alapján, és ezek a héja mentességek, hogyha ezeket megszüntetik, akkor ez nagyon sok költséget jelent majd az érintettek számára akiknek rendszeresen hiabevallást kell leadni, intézkedésekre van szükség, és a többi. Tehát itt vannak fenntartásaim a jelentéstevővel szemben. Szerintem még foglalkoznia kell ezzel a kérdéssel, én pedig módosítókat fel, fogok benyújtani azokról a kérdésekről, amiket most felvetettem, már örülök előre is a jó együttműködésnek. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, mondja a Schmidt, és Kaza úrnak is köszönöm. Nagyon jó munkát végzett, szerintem. Nagyon nehéz ez a téma, mindannyian tudjuk. És hogy itt Franciaországban 54-ben indult ez az egész, és az én országomban, én hazámban 60-61-től léteznek ezek a fajta adók, ha jól emlékszem, a jelenlegi pénzügyminiszter akkor azt ígérte, hogy másfél-két százalékos lesz, és mondjuk lehet, lesz egy-két éves átmeneti időszak. És most hol tartunk? 25 százaléknál. Vannak olyan alapelvek, amiken el kell gondolkodni még akkor is, hogyha az egésznek nincsenek elvei. A zöld könyv azt mondja, hogy ugye a közvetlen adóztatástól mozduljunk el a közvetett felé. Szerintem sok ország esetében ez egy eltolódás lenne mondjuk abban is, ahogy ők a jóléti rendszerüket finanszírozzák. Ez aztán komoly problémákhoz vezethet egy-két országban, azt mondanám. Persze nagyon releváns ez, tehát az adóterheket valóban el kell tolni, de nem könnyű. Át kell helyezni, de nem könnyű, és mi most itt nem az együttöntési eljárás keretében működünk ebben a témában. Van még egy olyan javaslat is, hogy az áfa kulcsokat próbálják meg közelebb hozni egymáshoz. A bizottság azt hiszem 18-tól 25%-ig tartó sávra gondolt, de akár még ennél kisebb sávba is be lehetne állítani ezeket a kulcsokat. Hát ez mit jelent, hogy meg akarják emelni ezeket a kulcsokat? Magasabb adókat és nagyobb adóalapot. Ez ugye a fogyasztókat érinti. Mindketten említették a származási ország problémáját, és mindketten említették a rendeltetési hely kérdését. Hogyan is tudnánk ezt jobban megvilágítani? Ahhoz, hogy ezt jobban értsük, ugye volt már egy eszmecserénk a német rendszer kapcsán. És ott akkor oda jutottunk, arra jutottunk, hogy a csalók számára nehezebb lenne a helyzet. és ugye az adót kivetni, beszedni, akkor, hogyha a származási országban történik a fizetés, akkor nehezebb a csalók helyzete, de a tagállamok ugye nem bíznak egymásban. Úgyhogy lehet, hogy igazabb van David, úgy, ahogy itt fogalmaz, és hát lehet, hogy a status quo meghagyása lenne a másik elv, lehet, hogy, hogy igaza van, és ezt kellene támogatni, így kellene hagyni a dolgokat. Ez is lehet. Tehát, hogy a, vagy azt mondja, hogy az eredetihez ragaszkodjunk, ha már jobb, mint a mostani javaslat, már objektív szempontból. Mi van a bürokráciával, az administratív terhekkel? Az egyik fő célunk az, hogy ezt csökkentsük, ezeket csökkentsük, különösképpen a kis és középvállalatok számára, és a két dolog összekapcsolódik. És ehhez a ahhoz is kapcsolódik, hogy mekkora méreteket ölt az adócsalás. Ugye vannak ezek a láncok, vagy a körbeszámlázás, ahol az utolsó ember a láncban kellene, hogy fizessen, de a végén senki nem fizeti meg az adót. Precízebben kellene itt fogalmaznunk. Aztán a jó működés, ugye említette az egyablakos ügyintézést, és azzal egyetértek. De erre nyilván szükség van. Másképp nem működik jól a rendszer. De ha jól emlékszem, akkor a másik a jelentés kapcsán, vagy ÁFA jelentés kapcsán is ön volt az előadó. Ugye ott beszéltünk az elektronikus számlázásról, az elektronikus irányításról. Ha ott ezt említette, akkor szerintem itt is meg kellene. Hát nagyon furcsa történeti módszert alkalmazunk itt, hát sokkal modernebbnek kellene lennünk követni a technológia fejlődését. A belső piaccal kapcsolatos felvetések, igen, Mário Monti is említi a hozadott értékadó rendszerét az ő jelentésében, szerintem. Mário, Mário Montira és az ő jelentésére is utalhatnánk itt, utalnunk kellene erre az anyagra, ami a, itt a belső piaci szakaszban. A kivételeket is említi, és hogyha jól értettem a szövegben, akkor azt mondta, hogy nem igazán szimpatizál a kivételekkel, nem szeretné ezeket itt látni, mert csak problémákat okoznak a belső piacnak. Hát ezzel egyetértek. De vannak olyan kollégák, és ezek közé magam is besorolom, hogy az elvel egyetértek, azonban hazának szüksége van kivételekre amennyiben nyilván ezek nem okoznak torzulást a belső piacon. Említették az éttermeket, de én látnék más példát is. Itt járt azt hiszem egy hónapja a bizottság képviselője, és akkor beszéltünk a mentességekről, arról, hogy mondjuk a non-profit szervezetek helyzete mi lenne. Vannak még más kivételek is. Például az elektronikus könyvek, és így tovább. Tehát mondjuk az úgynevezett normális árukhoz kellene, hogy ez kapcsolódjon. Akkor nem hiszem, hogy a piacot, piacon torzulást okoz. Mert hát ugye akkor is, hogyha komoly elveink vannak, és azt mondjuk, hogy egység a sokszínűségben, ugye ez az egyik jelszava az EU-nak, kellene, hogy legyen egy kis mozgástere mindenkinek, a tagállamoknak is, hogy legyenek bizonyos mentességek. És remélem, hogy itt a szakbizottságon belül mi meg tudunk majd ebben állapodni, és remélem, hogy ön, mint előadó, el tud fogadni bizonyos kivételeket, bizonyos mentességeket, ha ezeket nem tartja túlságosan károsnak, de általánosságban szerintem igaza van, be fogunk nyújtani még néhány módosítót, én már megtettem, tudom, hogy még más kollégáim is majd módosítókat fognak készíteni, de egyébként általánosságban az az érzésem, hogy itt körű konszenzusra fogunk majd tudni jutni, és meg is köszönöm az eddig elvégzett munkáját. Köszönöm, mondja az elnök asszony. A következő hozzászóló nincs itt, Kaptam egy feljegyzést az ECR árnyék előadójától. Megköszöni, hogy a felvetéseit beépítették, figyelembe vették, elnézést kér, hogy nem tud itt lenni a mai ülésünk. És ugyanez vonatkozik a konzervatív frakció koordinátorára, ezeket akkor az információkat átadtam az előadónak, lényegi dolgok itt nincsenek, úgyhogy nem kell felolvasnom ezt a feljegyzést, nem látok a zöldektől itt senkit a teremben. Az EFT-től sem látok senki. Ó, bocsánatot kérek, kérek Morganti úr, ha jól látom. A frakció koordinátora vagyok, kicsit későn értem ide. Elolvastam az állásfoglalást, nagyon fontosnak tűnik, és akkor is fontos, hogy erre a nemzeti helyzeteknek a különböző módon való kezelése egy kicsit problémát okoz az egységes piacon. A gazdaság szempontjából fontosak pedig a szabályok, különösképpen a vállalatok számára. A frakcióm leginkább a kis és középvállalkozásokra összpontosít, tehát ott kellene egy olyan küszöb ami a kis és középvállalkozásokat segíti, mert ők, legalábbis az én hazámban, Olaszországban, de Európában is, ők adják a gazdaság nagy részét, tehát segíteni kell őket a gazdasági válságban, ők biztosítják a legtöbb munkahelyet. Tehát úgy kell alakítani ezt, hogy őket segítsük, mert cég eredetileg kicsi volt, tehát a kicsiből lesz nagy. Tehát a KKV-k számára könnyítsük meg a helyzetet, ennyi lenne a lényeg. Thank you. Um... Köszönöm szépen.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 triviálisnak tűnhet, mondjuk a jótékony szervezetek esetében milyen szabályok vannak. A jelenlegi rendszerben itt vannak gyengeségek. Ausztria, Dánia, Finnország és Svédország az elmúlt években nagyon sok panaszt kapott a bizottságtól azért, hogy nem alkalmazzák a jelenlegi jogszabályt, amelynek érvényben kellene lennie. Tehát nagyon fontos, hogy részletesen megvizsgáljuk ezeket. A véleményem szerint a legjobb módja az előrelépésnek az lenne, hogyha az irányelv keretei között lehetővé tennénk, hogy az egyes tagállamok mentességet tudjanak alkalmazni a jótékony szervezetek esetében. Lehetne általános mentességet is biztosítani ezeknek a jótékony szervezeteknek, de a végrehajtáskor nagyon óvatosan kell eljárni, pláne akkor, amikor a mentességeket az irányelvbe próbáljuk integrálni. Mindenképpen igazolt ezért jogos szerintem az, hogyha a tagállamoknak nagyobb mozgásteret adunk. Az ilyen típusú szervezeteknek a támogatása, azzal, hogy mentességet biztosítunk, kiváló módja a civil társadalom megerősítésének. Egy nagyon jól szervezett civil társadalom az szerintem mindenki számára nagyon nagy érték. Én rengeteget dolgoztam, 14 éves koromban kezdtem ezt a jótékony munkát, még most is részt veszek ebben. Göteborgtól nem messze lakom, egy olyan 600 fős településen, az önkormányzathoz 10 sziget tartozik, és mindenütt vannak picike jótékony szervezetek, amelyek a fiatalokat támogatják például, vagy ahol fiatalok dolgoznak már egészen fiatal életkortól a támogatott fiatalok itt sportolhatnak, mindenféle rendezvényekre részt vehetnek, és így tovább. Nagyon fontosak ezek a jótékony szervezetek tehát. Nem hiszem, hogy nagyon nehéz lenne írásban megfogalmazni ezeket a mentességeket, mert nyilván nem torzítják a versenyt. A jótékony szervezetekről szerintem érdemes szólni, itt nem valami hatalmas mennyiségű kereskedelmi tevékenységről van szó, és nem hiszem, hogy ezen szervezeteknek a bevétele vagy nyeresége növekedne, hanem egészen egyszerűen egyszerűsödne a munkájuk, tehát kevesebb lenne a bürokrácia, könnyebben tudnának működni a non-profit szervezetek, könnyebben tudnának másokat segíteni. Úgyhogy szerintem érdemes lenne részletesebben megvizsgálni, hogy mit tehetünk ezen a területen. Én mindenképpen remélem, hogy észszerű megoldást tudunk erre találni és remélem, hogy segíteni tudjuk ezt a fajta tevékenységet, mert a társadalomban ez nagyon fontos. A fiatalokat segíti abban, hogy jó irányt vegyen az életük már az elején. Thank you very much. Jean-Paul. Merci, Madame le Président. Köszönöm. Jean-Paul Gauzès úr. Köszönöm. Először is eh, Kaza kollega remek munkáját szeretném megköszönni és azt is elmondom, hogy támogatom javaslatait. Meghallgatva a hozzászólásokat szeretnék néhány megjegyzést tenni, de két dolgot nem szabad szem előtt téveszteni, hogyha a héjáról beszélünk. A héja olyan adó, amit a végső fogyasztó fizet meg a zárucsere vagy a szolgáltatás végén és ez a különböző köztes felek számára semleges, és nem privilegizál valamilyen valaminek a létrehozását, vagy valamilyen szolgáltatást. Második, ez európai adó, ez az igazi és egyetlen európai adó. Minden állam elfogadott igen magasfokú harmonizációt ebben az esetben, és az áfa vagy héja szabályok felülvizsgálatakor nem szabad ezt az alapelemet elfelejteni. A minél nagyobb, ha lehetséges, teljes harmonizáció felé kell haladni, de a cél, ahogy ezt már Schmidt kollega jelezte, a csalás elkerülése, hiszen ez a fajta adó nagyon jelentős csalásra ad módot, főként a körbe csalások esetén, körbeszámlázás esetén, hogyha határon túlnyúló ügyletekről van szó. Ez egy intelligens európai adó, ezt nem szabad elfelejteni, és a rendelkezést javítani kell. Beszélünk kivételekről, derogációkról, mentességről, de minél kevesebbet kell um, ebből megadni. Én elismerem az egyesületek kiváló szerepét, de nem a héja szempontjából kell uh, velük foglalkozni, hanem az állami szubvenciók uh, szempontjából, vagy az adóztatás, egyéb adóztatás szempontjából. Nem szabad elfelejteni, hogy vannak igazi valóban jövedelemszerzés nélküli szociális célokat szolgáló egyesületek, ahogy a kollega mondta, és van olyan is, hogy egyes országokban, például Franciaországban az egyesületi formát kihasználják a arra, hogy kereskedelmi tevékenységet folytassanak. Erre szerettem volna felhívni a figyelmet, és biztos vagyok benne, hogy David Kázán lehetővé teszi számunkra, hogy kitűnő jelentésünk legyen erről a kérdésről, akkor, amikor a héja jövőjéről igen széles körű elmélkedés zajlik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nincs több hozzászóló. David, a bizottság véleményét szeretné meghallgatni? Igen. Igen, Raponi úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is engedje meg, hogy kiemeljem az Európai Parlament hozzájárulását ehhez a munkához. Úgy gondolom, hogy a bizottság azért akar zöld könyvet előterjeszteni, hogy hozzájárulásokat kapjon egy széleskörű nyilvános konzultáció keretében. És a, maga az előadó négy pontban a jövőbeli áfa rendszer legfontosabb pontjait kiemelte. Hozzászólók is beszéltek erről. Az első a semlegesség, hiszen a végső fogyasztónak kell megfizetni az áfát. A valóságban viszont azt látjuk, hogy sokszor az adóalanyok a semlegesség hiányával állnak szemben, és itt koherencia hiány van, főként különböző ágazatokban. Ami a mentességeket vagy derogációkat illeti, ez a kérdés felmerül. Jelen pillanatig az első irányelv volt, vagyis 67 óta azt szeretük volna, hogyha az EU szintjén nagyobb a harmonizáció. Most viszont felmerül a kérdés, mégpedig az, hogy helyes -e, hogyha a harmonizációnak ezt az útját követjük, vagy pedig több rugalmasságot hagyunk a tagállamoknak azért, hogy a verseny ne torzuljon közönségen belül, közösségen belül. És ezt ki kell emelni, ami pedig a származás hely elvet illeti. Meg kell nézni, hogy a feltételeknek eleget tesznek, hogy van-e politikai akarat a tagállamok részéről, hogy a származási helyelvét alkalmazzák. Emlékeztetek arra, hogy a származási helyelvét 67-ben hat tagállam javasolta, most 44 év telt el, most 27 tagállamunk van, talán ezt a kérdést ismét meg kellene vitatni, esetleg az összes tagállammal. Felmerül egy kérdés, mégpedig az, hogy az HIA csomagterv elfogadásával vagyis a szolgáltatás helyének tisztázásával. Most itt a fogyasztás országbeli adóztatás elvével kerültünk szemben, az, az biztos, hogy nehéz visszalépni. Ami pedig az egyablakos rendszert illeti, ez biztos, hogy a szereplők életét megkönnyíteni, bár nem könnyű ezt bevezetni. Már volt egy első gyakorlatunk ezzel kapcsolatosan. A másik a bevallások az adóanyagok részéről, de ahogy itt elhangzott, biztosítani kell a héja beszedését is, éppen ezért egyensúlyt kell találni a kötelezettségek, egyes esetekben felesleges kötelezettségek és a héja beszedés között. Másik, egyszerűsítés. A zöld könyvben azt is elmondtuk, néhány érdekelt, azt is elmondta, hogy sokszor könnyebb harmadik országokkal kereskedni, mint a közösségen belül, és ez bizony meglepő, hiszen itt a belső piac. Fel kell tenni a kérdés, hogy helyén való ez? Másik, az áfa beszedése. A legtöbb tagállam az áfát ugyanúgy szedi be, mint 40 éve. Felmerül a kérdés, eljött-e valóban az idő arra, hogy megváltoztassuk azt, hogy hogyan szedjük be a héját, fát, mégpedig a modern technológiai eszközök alkalmazásával. Ezt a kérdést mi is feltesszük magunknak, de ezt csak középtávon tudjuk bevezetni. Másik nagy kérdés, amit felvetett az előadó, a jogalkotási folyamat. Mint tudják, ez egyhangú ságot követel, és inkább rendelet legyen, mint irányelv, mondja az előadónk ami a közvetett adózás illeti, itt az alapszerződés 113-as cikkét kell alkalmazni, de itt az eszközökkel kapcsolatosan a jogalapról ne beszél, tehát nyugodtan lehet rendeletet is javasolni, és nem irányelvet, de ehhez rugalmasság kell, amiről néhány hozzászóló már említést tett. Ezeket a kérdéseket tettük fel a zöldkönyvben is, és a bizottság most világos választ szeretne kapni. Nyilvános konzultációt megkezdtük, eddig 1700 hozzászólást kaptunk, 8000 oldal annyi anyagunk van már, és az év eleje előtt, ahogy az előadó mondta, az év vége előtt a bizottság egy anyagot fog kiadni arról, hogy melyek a prioritást élvező szektorok, utak a jövőt, jövőre nézni. Köszönöm. Kérdezem az előadót, hogy szeretne-e visszatérni ismét a kérdésre. Igen, David, öné a szó. Köszönöm, kedves kollégák, a kedves szavokat, szavakat és a konstruktív hozzászólásokat. Megpróbálok foglalkozni minden gonddal. Ami a nem haszonszerzés szolgáló szervezetekről van szó, akkor szeretném elmondani, hogy foglalkoztam ezzel már kezdettől fogva. Smith úr által elmondottakkal kapcsolatban elmondhatom, hogy az irodám több érdekelt féle találkozott ezzel kapcsolatosan, egyébként még egy svéd parlamenti képviselővel is, és készen állok arra, hogy megvitassam annak lehetőségét, hogy ezt az elemet belevigyük a dossziéba. Lambert úr, aki ma nincs itt, Smith úrhoz hasonlóan küldött nekem egy kis feljegyzést, és a az elektronikus könyveléssel foglalkozik, meg azzal, hogy ez a semlegesség elvéhez hogyan illeszkedik. Az e-bookba, meg a printbookba különböző adómértékek vannak, és az ötös pontba látták a semlegességet, ez alapvető az áfa rendszer szempontjából különböző árukat és szolgáltatásokat azonos héja kezelésben kell részesíteni, és ez benne van a jelentésben formálisan. Szeretném megvitatni az önök javaslatait és az alternatív szövegezést is ezzel kapcsolatban. Ami pedig az S ND kollégákat illeti, vagyis a szocialista frakciót. Örülök, hogy a rendeltetési hely elvet támogatják, és ön azt is kiemelte, hogy fel kell venni a harcot az áfa vagy héjacsalás ellen. Én csak egyet tudok ezzel érteni, és a megfelelő bekezdések szövegezését illetően megbeszélést folytathatok önnel. Egyetértek azzal az állásponttal is, amelyet Lambert úr küldött el nekem. Említették a kivételeket is néhányan. Azt nem mondjuk, hogy a kivételeket teljes mértékben meg kell szüntetni, vagy ki kell venni. Jelentésből nem. Néhány kivétel rendkívül fontos néhány ország számára. Így várom, hogy önökkel, mindannyiukkal együttműködjek, hogy tisztázzuk a szövegezést a kivételekkel kapcsolatosan. Ennyit szerettem volna mondani, elnök asszony. Úgyhogy várom az együttműködést a kollégákkal a következő hetekben. Köszönöm a hozzászólásokat és a türelmet. Köszönöm. Igen. Most pedig a június 30-ig kell leadni a módosításokat, ezekkel augusztus 31-ig foglalkozunk, szeptember 19-én kerül ez a szakbizottság elé és az októberi plenáris fogja vitatni. Most pedig a közmeghallgatás kezdődik. Mielőtt ja, viszont átadnám a szót Vernon Lengének, aki nem volt itt, amikor az együttdöntéssel és a trialógussal foglalkoztam, és azt hiszem, hogy ő szeretne egy kis friss információt közölni az EMEA eljárással kapcsolatosan. Öné a szó. Wir haben zu entscheiden. El kell döntenünk, hogy hogyan folytatjuk ezt az eljárás ötödikén tovább. Három lehetőség van. Az első az, hogy az első olvasatot lezárjuk, mégpedig teljes mértékben, és megvárjuk a tanácsot. A második lehetőség az, hogy a jogi szöveget lezárjuk, de nem lesz záró szavazás, és tárgyalunk a tanácsal. A harmadik lehetőség pedig az, hogy lezárjuk, és a tanácssal megállapodunk egy Early Second Reading Agreement tárgyában. Ez egy szokásos út, amit már, amin már jártunk. Minden esetre A jogalkotás azt követeli, hogy a tanács eredményt mutasson be, és nem sikerült a magyar elnökség alatt ezt megtennie. Volt két orientációs vita, de információim szerint éppen most ellenőriztem, az ülés kezdete óta nem fogadták el a szöveget, tehát nem tudjuk, hogy a lengyel elnökség alatt mikor ö, alakul kétséges kép a tanácsban erről a szövegről. A kérdésem tehát most az, hogy hogyan készítsük ezt elő. Van még néhány technikai módosító, amelyet a jogi szolgálat majd beépít. Itt a delegált, delegált jogi aktusokról és hasonló dolgokról van szó, ez egyébként normális, szokásos, van néhány módosító, amit még egyes kollégáktól várunk. A szövegek egyébként már minden nyelvi változatban rendelkezésre állnak, ha jól értesültem, ma délután legalábbis minden nyelvi változatban meg mert Nem tudom, hogy az ülés kezdetén így volt-e már ez, vagy csak az ülés végén lesz ez így, de azt mondták, hogy ez meg lesz. A kérdés, amiről te dönteni kell, két irányba mutat. A szakbizottság átveszi a jogi szolgálat módosításait, az egyik kritikus, ESMA az egyike az elismert hatóságoknak, I vajon, vagy nem. A jogi szolgált szerint ez másodlagos jog, ez nincs benne a szerződésbe. Mi az eszmet szeretnénk támogatni, az eszma állását. A két másik dolog egyszerű technikai változtatás, amelyet a szakbizottságunk átvehetne. A második kérdés legyen zárószavazás, igen vagy nem, szeretné megismerni a kollégák véleményét. De akár zárószavazással, akár anélkül egy early second reading agreement lehetővé tenni, hogy a nyári szünet után, hogyha a tanács egy alapvető álláspontban megegyezett, akkor tárgyaljunk, és véleményem szerint így elég gyorsan a folyamat végére tudnánk jutni. Ez tehát nyitva el ez a kérdés, és szívesen megismerném a kollégák véleményét e tekintetben, hiszen az lenne a cél, hogy hiszen vannak határidőink, hogy októberben, október végén, az októberi ö, ö, ülésszakon ezt az ügyet már intézzük el, és így az ESMA megkezdheti működését. Merci, Madame la Présidente. D'abord, euh, je, bien sûr, je partage les... Most természetesen egyetértek Werner elemzésével, remek munkát végzett ezen a területen, és nagyon széles többséget ért el a bizottságunkban. Hogyan is látom a dolgokat? Ami fontos, az az, hogy ezzel a dossziéval kapcsolatosan ne veszítsünk túl sok időt. meg kell felelnünk a szükséges jogalkotási igényeknek. Azt hiszem, hogy két lehetőség van. Vagy véleményem szerint vagy részben szavazunk július hónap folyamán, és nyitva hagyjuk annak a lehetőségét, hogy a tanácsra első megállapodjunk azokban a hetekben, amik következnek, megvárjuk, hogy a tanács elfoglalja álláspontját. Ezt a megoldást már alkalmaztuk, ezt önök tudják, és ez érdekünk is lenne, hiszen a tanács még nem állapodott meg, és a parlament által széles többséggel elfogadott szöveg egy modellt vagy egy példát alkothatna, egy megoldási utat a tanács számára. Amit történt a fizetés szolgáltatások irányelvével kapcsolatban, amikor és a parlament szeptemberemben 2006-ban megállapodott, a tanács csak 2007 áprilisában állapodott meg, és a tanács szövege nagy részben a parlament álláspontján ö, nyugodott. Tehát ez lenne egy megoldás. A második megoldás hogyha nem tudjuk már késleltetni a folyamatot, akkor ez a szavazás elhalasztását tenni szükségessé, hogy a módosítókat még tető alá hozzuk, amikről Werner szólt. Számomra ez egy olyan megoldás lenne, ami nem ö, zárná le az első olvasatot, és néhány hónapot nyernénk ezáltal. Köszönöm. I'm conscious that... Tudom, hogy nincsenek más árnyékelőadók. Én a liberális frakció árnyékelőadója vagyok, és azt hiszem, hogy az legnagy, és sok mindennel egyetétek abban azzal, amit Paul mondott, és talán könnyebb lesz az első olvasatban tartani az időkereteket, és mondjuk kényelmesen megengedni magunknak, hogy több trialógus is legyen. Tudom, hogy jean szereti ezeket a trialógusokat bizonyos anyagok esetén inkább, mint hogy szorítson minket az idő a második olvasatban. Úgyhogy ez az én véleményem, de mondom még egyszer, tudom, hogy a többi árnyék előadó az nincs itt. A, például az előadó és a koordinátor a szocialistáktól hiányzik, úgyhogy azt javasolnám, hogy hétfőn Strasbourgban döntsünk inkább erről amikor a többiekkel is tudtunk konzultálni, mert szerintem fontos, hogy ezt a tájékoztatást megkapjuk jean Paul tőled. Elnézést kérek azoktól, akiket megvárakoztattam a globális gazdasági irányítás témája kapcsán, akik erre a meghallgatásra várnak. Elnézést kérek amiatt is, hogy az elnöki széket is itt hagyom. Nagyon sajnálom, hogy ezt meg kell tennem, mert ez egy nagyon érdekes téma, de sajnos vannak pont a gazdaság irányítással kapcsolatos olyan kérdések, amelyek a figyelmemre igényt tartanak, úgyhogy el kell, hogy menjek, úgyhogy alelnökünknek fogom átadni a szót, és most ki helyet cserélünk, Edward Skiklóna fog elnökölni. Fine. Um, welcome to the public hearing on, on... Üdvözlök mindenkit a közmeghallgatáson a globális gazdasági irányítás témájában. Hökmárk úr készített erről egy jelentést, már megvolt az eszmecsere a témában, és ma meghívtunk néhány szakértőt ide a szakbizottságba. Az eredeti szándékunk az az volt, hogy Piazsájével kezdünk, de ő még mindig úton van, Úgyhogy megváltoztatjuk a sorrendet, ő majd később kap szót. Ami ugye az aktuális helyzetet illeti, elnök asszony is elmondta, hogy nagyon releváns most ez a téma. Úgyhogy kíváncsian hallgatjuk majd szakértőinket, az ő véleményüket, és figyelembe fogjuk mindezt venni mi megemlítettünk több prioritást is, a globális hiányokra hivatkoztunk, a valutárfolyamok állására, az eszközök árainak alakulására, illetve a buborékokra. Tehát ezzel kapcsolatban és a reformmal kapcsolatban lesz majd eszmecsere a képviselőkkel együtt. A nemzetközi monetáris rendszerről, arról, hogy milyen kihívások állnak előttünk, az IMF, a G20-ak, nak mi lesz a feladata, és az EU-nak mi lesz a feladata. A G20-ak francia elnöksége alatt elért eredményekről is szólni fogunk. Említettem tehát, hogy Piaget majd érkezik. Ő a Francia Nemzeti Bank nemzetközi kapcsolati és kutatási főosztályának az igazgatója. Ő majd a g nevében fog szólni, de ahogy mondtam, később. Tehát a többi szakértőnket szólítom először. Kodafi Lavit hívom először, aki az IMF képviseletében Gilbos főtanácsadót helyettesíti. Látom, hogy itt van a teremben. 7 perce van és át is adom önnek a szót, aztán majd a többi szakértő következik. Azt javaslom, hogy a kérdéseket az előadások legvégén hallgassuk meg. Köszönöm szépen. Mindenkinek jó napot kívánok, nagy öröm, hogy itt lehetünk, egy nagyon aktuális témáról van itt szó. Igen, átfogó az a téma, és az elmúlt években több témával is foglalkoztunk, az ellenőrzéssel, ennek a módosításaival, a hitelnyújtási politika változtatásával, illetve konkrétan az irányítás áttekintésével az IMF-en belül. Erről is foglalkoztunk. Én reménykedtem abban, hogy a g 20 elnöke adja majd meg a bevezető áttekintést önöknek, és akkor én konkrétabban az IMF tehát érintő kérdésekbe megyek bele, de hát ezt én így megteszem, hogyha kérdésük van, nyugodtan kérdezzenek. Ami az IMF-en e belüli irányítást illeti, több eredményt sikerült elérni nemrégiben, és ezeknek a felsorolásával kezdem, mielőtt átfogóbb kérdésekre térek rá. Csak így emlékeztetőként hadd mondjam, hogy az IMF személyzete, maga az IMF elszámoltatható, tehát a kormányok felé el kell számoljon. Három testület fontos itt. Az egyik a kormányzó tanács, amely évente egyszer találkozik, a Nemzetközi Monetáris és Pénzügyi Bizottságban pénzügyminiszterek ülnek, nemzeti bankok kormányzói az összes tagállamból, és akkor még itt van a végrehajtó tanács. Ezeken a testeteken belül a kvóta tulajdon arányában eh, vannak az egyes országok képviseltetve. Nagyon fontos ez a kvóta az IMF-en belül. Három szerepe van. Egyrészt ugye a pénzösszeget eh, határozza meg, tehát hogy mekkora pénzösszege kell hozzájárulni az országnak az IMF tökéjéhez. A másik azt is meghatározza, hogy mekkora összeget lehet kölcsönadni, illetve a szavazati súlyát is meghatározza ez a végrehajtó tanácsban az érintett országnak. Tehát a reform első lépése az az volt az elmúlt két évben, hogy ezeket a kvótákat reformáljuk meg, és tavaly decemberben értük el a legfontosabb eredményt talán. Sikerült a padhelyzetet feloldani, mi már több mint 10 hónapja tartott az IMF-ön belül, az ügyvezetékazgatóságok belül. Két fronton is áttörést értünk el. Az első az az, hogy a kvóták méretét kétszeresére növeltük az IMF-en belül, tehát most már 750 milliárd dollárról van szó. Ez azért fontos, hogy lássuk, hogy nagyobb mennyiségű erőforrást tudjunk kölcsönözni a tagországainak, a gazdasági fejlődéshez, a másik pedig megváltoztattuk a szabadati súlyok kvóták kiosztásának a rendszerét is, egy picit kiigazítottuk ezt. A kvóták kiigazítás az onnan származott, hogy a G20-a kötelezettséget vállaltak arra, hogy a túlreprezentált országok, amelyek leginkább fejlett gazdaságok, különösképpen európai országok, a szavazati súlyuk 5%-át a kevésbé képviselt országok felé, kevésbé fejlett országok felé fogják átadni. Az IMF ezt túl is teljesítette tulajdonképpen ezt a kötelezettséget, mert több mint 6%-nyi szavazati súlyt csoportosított át a fejlett országoktól a feltörekvő piacokra, fejlődő országokra. Hogy működött ez a gyakorlatban? Az a valuta alap tagországainak egyharmada nyer, úgymond, most a kvótáknak az áthelyezéséből. Az első tízben szereplők azok mind részvényesek. Kína most már a harmadik legnagyobb részvényese e valuta alapnak. És a feltörekvő piacok, illetve a fejlett gazdaságok közötti szakadék most már kisebb, az 50-50 százalékos -50 egyensúlyt sikerül elérni a két csoport között így. Nyilvánvaló, hogy ez a kiigazítás azt jelentette, hogy csökkennek a e, szavazati súlyok több ország esetében, és ez különösképpen az európai országokat érintette, amelyek 3,1%-nyi szavazatot vesztettek a reform eredményeképpen. Tehát ez volt az elvi megállapodás, amelyben, amelyet decemberben sikerült elérni, de még vannak tennivalók. Először is életbe kell, hogy lépjen ez a megállapodás. Mi szükséges ehhez? meg kell kettőzni a kvótákat, 70%-os ratifikációkat, tehát a tagállamok 70%-ának ezt ratifikálnia kell, a kvóták átcsoportosításához a 85%-nak a ratifikációja szükséges. Volt egy 2008-as reform is, mire ezt sikerült végrehajtani, két év eltelt, több mint két év eltelt. Úgyhogy most is e, igyekszünk ösztönözni a tagországokat, hogy ratifikálják ezeket a megállapodásokat. Ami az európai országokat illeti, 2012-ig fel kell, hogy adják az, az IMF igazgató tanácsában elfoglalt helyei közül kettőt fel kell, hogy adjanak a feltörekvő piacok számára. Ez talán egy lehetőség most az európai országoknak arra, hogy elgondolkodjanak arról, hogy hogyan kívánják a képviseletüket megoldani a valuta alapon belül. Természetesen a kvótaképleteket is felül kell vizsgálni 2014-ig. és az aztán oda vezet majd, hogy sokkal határozottabb, erősebb lesz a feltörekvő piacok képviselete. Tehát ez volt a valuta alapon belül elvégzett munka annak érdekében, hogy a feltörekvő piacokat, fejlődő országokat erősítsük, mint az ő képviseletüket, és hogy a szabadati súlyokat globális szinten megfelelő módon csoportosítsuk át. A valutalap szemében ez kulcsfontosságú lépés volt, mert így a legitimációt erősítette. Persze nem csak a számokról van szó, több más kérdés is van itt, amely nagyon fontos. És most ezek közül háromra fogok kitérni. Az első a válság egyik tanulsága. nyilvánvalóan látszott, hogy nincs gazdasági koordinációs fórum. Ennek a hiánya látszott a válság előtt. És ez hova vezetett? A válságon belül, a válság idején azt láttuk, hogy több javaslattal és több minden előáll, például az IMF által rendelt tanulmány is, ahol azt javasolták, hogy a miniszter tanács, amelynek végrehajtó hatásköre van, tegyen valamit a kérdésben de a vélemények nagyon eltérőek voltak. Egyes megfigyelők azt gondolták, hogy így az ellenőrzés csökken, ahelyett, hogy megvan a, az állandóan ülésező ügyvezető igazgatóság. Végül így úgy döntöttünk, hogy az IMF szakbizottságaikban, sok, szakbizottságaiban sokkal célzottabb eszmecserék folynak, de mindez a gazdasági irányítás általánosabb köréhez is kapcsolódik. Itt is született több javaslat. Tehát gondolták, hogy a G20-ak összetételét hozzá kellene igazítani az IMFC összetételéhez több okból is. Leginkább amiatt, mert több ország ugye nem tagja a G20-aknak, a Palé Royal kezdeményezést szerepel a szakbizottság által készített jelentésben egyébként is. A lényege az, hogy be kellene hozni azoknak az országoknak a véleményét is ide, amelyek még nem képviseltek. És végül a harmadik kérdésre fogom zárni, ugye még mindig függőben van az IMF igazgatójának a kiválasztási folyamata. Ez ugye nagyon releváns, pláne mostanában és ezen a héten a számunkra. Az eljárás kapcsán azt mondanám, ugye most zajlik, nagyon nyitott és átlátható, két jelöltet ismertek el, nagyon kiváló a szakértelmük miatt. Van egy mexikói, Castens és a francia jelölt, Lagarde asszony. Mindkét jelölt szakmailag nagyon jó. Zajlik tehát a kiválasztási folyamat. Itt a kulcskérdés ugye az, hogy hogyan kezeljük ezt az egészet, egyrészt a valóta alap oldaláról, másfelől pedig a világbank oldaláról. Én ezzel zárom most az előadásomat, de természetesen kérdésekre bármikor szívesen válaszolok. Köszönöm. Uh, thank you, Mr. Blavi. Um... Köszönöm, Blavi úr. Ami a sorrendet jelenti, és uh, a gyakoriságot megérkezett Zsájé úr is, arra kérném mégis Zsai urat, hogy a három hozzászóló után a végén beszéljen. Elnézést kérek, már úrnak kellett volna bevezetnie a témát, mert a kérdés-válasz és majd a kérdés-válasz részét az ülésnek ő fogja vezetni, akkor megteszi a megjegyzéseit is. Most pedig szeretném felkérni André André Szapír urat, aki magas beosztású munkatárs Brüsszelben, a Bruegel intézetnél. Köszönöm szépen a meghívást, és azt, hogy megjelenhetek itt a bizottságban, hogy ezt az igen fontos kérdést megvitassuk. Először is szeretném elmondani, hogy véleményem szerint a globális gazdaság irányítás rendszere, amelynek jelenleg néhány vagyis több gyenge pontja van, de ennek ellenére szeretném elmondani, hogy a globális gazdaságirányítási rendszer jól bevált és sok szolgálatot tett nekünk a válság során. A válság során viszont legitimitásából veszített a gazdaságirányítás, és vannak, akik megkérdőjelezik azt, hogy képes ez a rendszer ilyen masszív sokkokat, megrázkódtatásokat kezelni a világgazdaságban. De igazából ez nem történt meg, mert a rendszer az úgy működött, ahogy tervezték, ami a célja volt, levonva a tanulságokat a 30-as évek válságából és éppen ezért ezt a szerepet betöltötte a G20-akon keresztül, az áprilisi londoni ülésen 2009-ben valóban sikerült erőteljes választ adnia a globális közösségnek, mind monetáris szempontból, mind pedig a támogatás szempontjából a Világbank részéről és más módon is, ami pedig ami a kereskedelmet illeti, korlátozott volt a, az ilyen esetek száma, nem csökkent nullára, de korlátozódott. Vagyis, amit reméltünk a globális gazdaságirányítási rendszertől, vagyis az, hogy biztosítékot adjon a szörnyű hibáktól, és attól, hogy a 30-as évek válságához visszatérünk, és mindezt sikerült elkerülni. Viszont már a válság előtt az a rendszer, amit a második világháború után létrehoztak a Bretton woods a gatt ami aztán később a WTO-vá alakult, ez a rendszer igen nagy nehézségekkel nézett szembe. Két példát hoznék fel, az egyik a nemzetközi monetáris rendszer, a másik pedig a kereskedelmi rendszer. Amióta a Bretton Woods rendszer összeomlott, a 70-es évek elején, azóta világosan láttuk, és többen állítják ezt, én is ezt mondom, a rendszer hiányát, ezt a fogalmat tapasztalatuk, ami pedig a kereskedelmet illeti, bár a WTO sokkal jobban működött, és globális kereskedelmi rendszerünk van, de az a tény, hogy a Doha, hogy EUF eufemizmussal éljek, igen lassan halad erőre. Mindez világosan mutatja, hogy nagyon sok nehézség van itt. Miből származnak ezek a nehézségek, ami a nemzetközi monetáris rendszert és a WTO-t életé? Vannak bizonyos szimptomák, mégpedig annak a jele, hogy a globális gazdaság sokat fejlődött a második világháború óta, amióta létrehozták, de az egyik fő fejlemény az USA oldaláról következett be. Az amerikai gazdaság, gazdaság és szempontból a 80-as évek óta nem úgy működött, mint az intézmények megléte, meglétének egyéb időszakában. Ami a feltörekvő gazdaságokat illeti, köztük Kínát, hiszen Kína játsza a legfontosabb szerepet, de ez 30 évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt, és elér, emlékszem arra, hogy az emberek Európában szinte véletlenül, amikor létrejött az EU, vagy az Európai Közösség az 50-es évek végén, 60-as évek elején, akkor ez annak felelt meg a, ennek a hozzájárulása, ennek a közösségnek, mint amennyit Kína vagy India teljesített. És ez a 20. században ez szinte véletlenszerű volt a történelem során. Az az intézmény, amit 60 éve hoztunk létre, az igen speciális összefüggésben, körülmények között jött létre. Most pedig a feltörekvő gazdaságok előre törtek, és ez azt jelenti, hogy a globális gazdaság irányítási rendszert is meg kell reformálni, és ezen országok szerepét el kell ismerni. Éppen ezt hallottuk az előbb az IMF részéről. Most pedig nézzük meg a kérdést európai szemszögből. Ebből a szemszögből Európa részéről megvan az a szándék, hogy döntő szerepet játszon Európa a gazdaság irányításban, mégpedig már annál fogva is, hogy az EU is multilaterális képződmény, és éppen ezért globális gazdaságirányítási, multilaterális gazdaságirányítási rendszereket alkalmaz, és ezt jó értelemben mondom, vagyis ugyanazt a filozófiát valljuk mindannyian. Ugyanakkor, ahogy ezt egyébként egy Google könyvben néhány évvel ezelőtt meg is írtam, Európa meglehetősen fragmentált hatalom, és a belső kormányzat sok területen gyenge a gazdaság irányítás szempontjából, a nemzetközi kereskedelem kivételével, ahol az EU a WTO-ban egy hangon szól. Emellett ezt a Halut alattól is hallottuk, az európai országok történelmi okoknál fogva túl vannak képviselve a Breton woods intézményekben. Az utolsó két percemben, feltételezem ennyi van még, néhány szót szólnék egy jelentésről, amelyet éppen most fejeztünk be Rugal and Szepi kollégákkal az Európai Bizottság eh, ECFI főigazgatóságáról. Itt áttekintettük a nemzetközi monetáris rendszeret, részben európai szemszögből. Három forgatókönyvet vizsgáltunk meg, mi történhetne az európai monetáris rendszer rel a következő 10-20 évben. Három forgatókönyvet képzeltünk el az első, a jelenlegi rendszer megjavítása, további javítása, ezek inkrementális reformok, a rendszer a dollár dominanciájára, uralmára épül, és ez a nem rendszer-rendszer okozza a fő problémákat de erre vezethető vissza a nehézség, tehát inkrementális reformokról van szó. A másik egy multipoláris rendszerről szól, egy olyan rendszerről, amely két-három fő valutára épül, a dollár még mindig ott van, és a dollár mellett ott van az euró, valamint a kínai yuan látjuk azt, hogy itt két vagy több pólus lehet, de ez a több pólus, ez két pólus, ami nem a dollár és az euró lenne, hanem a dollár és és egy másik valuta. Tehát az euró a másik fővaluta. Harmadik forgatókönyv, bilaterális rendszer, visszatérve Bretton Woodsra, sőt a Bretton Woods korai szakaszára egy igazi nemzetközi monetáris rendszer Bretton Woods értelemben, amikor az SDR-nek alapvető szerepe van. Tehát nem polusú, hanem multilaterális, többoldalú rendszer. Melyik forgatókönyv érvényesülhet valószínűleg? mi ezen elgondolkodunk, ezzel fogom most befejezni, megnézzük, hogy, vagyis úgy gondoljuk, hogy mi történhet Európán kívül és Európán belül. Mi úgy gondoljuk, hogy amikor megnézzük, hogy Európa és a globális gazdaság hogyan hat egymásra, a globális gazdaság irányítási rendszerben, akkor megnézzük, hogy mi történik a világgazdaságban, az USA-ban, Kínában és a világgazdaság más területein, de e, az európai vagy az Európán belüli változásokat is megnézzük, azt, hogy hogyan tudjuk önmagunkat megszervezni. És természetesen sokat beszélünk az eurótérségről, attól függ mindez, hogy hogyan oldjuk meg a jelenlegi válságot gazdasági és irányítási szempontból. Az euró potenciálisan a kettes forgatókönyvben érvényesülne, ami a multipólusú lenne. Ez nem annyira kívánatos. A legjobb lenne a multilaterális, de ez a legnehezebb forgatókönyv. A multipoláris forgatókönyvben azt látjuk, hogy megvan a kockázata annak, hogy az euró nem lesz pólus, hogyha nem sikerül rendet tenni a saját házunk táján gazdasági és politikai szempontból. Köszönöm szépen. Most Jakob Kierkegaardnak adom meg a szót. Alelnök úr, Hökmák úr, tisztelt képviselők, én nagyra becsülöm ezt a lehetőséget, hogy a globális gazdaság irányításról itt beszélhetek. Az összefoglaló megjegyzéseimet a G20-akról, a valuta alapról teszem meg, illetve arra, hogy milyen szerepet kell játszani az EU-nak ezekben a szervezetekben. Mivel a feltörekvő gazdaságok háromszor olyan gyorsan nőnek, mint a fejlett gazdaságok, egyenetlen ez a fejlődés. Tehát a főintézmények átfogó reformja elengedhetetlen és sürgős. Ezeken az intézményeken keresztül valósítjuk meg a globális gazdaság irányítást tulajdonképpen ezek a gazdaságok tulajdonképpen már a felét adják a gazdasági növekedésnek, és ennek a hagyományosan, és még most is nem eléggé képviselt csoportnak az erősítése a prioritás. A G20-ak létrehozása, mint a nemzetközi gazdasági együttműködés legfontosabb fóruma, Pittsburghben nagyon jelentős lépés volt a valódi globális gazdasági irányítás felé. Itt a legnagyobb feltörekvő gazdaságokat állandó jelleggel beépítették. Azonban a G20-ak ugye a korai válságreakció 2008-2009-ben fontos támogatást nyújtottak, később az a képességük, hogy a válságokon kívüli időszakokban függetlenül jelentős fejlődést érjenek el a globális gazdaság irányításban, kérdéses maradt. A rotáló elnökségeknek az a kívánsága, hogy adhok módon fokozatosan kibővítsük a G20-ak napirendjét, nem vezet fejlődéshez, javuláshoz a gazdasági irányításban. Ehelyett, mivel nincs a G20-aknak makroökonomiai konszenzusa, a csúcsformátum, illetve az, hogy önkéntes együttműködésre alapozzák a munkát, nem tud eredményeket elérni. A G20-ak által megfogalmazott cél az, hogy erős, fenntartható és kiegyensúlyozott gazdasági növekedés legyen. Ennek megfelelően a G20-aknak a jelentős globális gazdasági irányítási értéke arra korlátozódik, hogy egyfajta látens fórumot adnak, ahol a vezetők a válság idején koordinálni tudják a válságra adott reakciót és sürgős lépéseket. El kell ismerni tehát ezeket a hiányosságokat, és a g az lenne a feladata, hogy megerősítse a jelenlegi gazdasági intézmények működését, és használja ki a tapasztalatát az olyan intézményeknek, mint az IMF, a Világbank, az ÖRCD e vagy a pénzügyi stabilitási tanács. Ez már eddig is biztató volt. A gazdasági irányítás további fejlesztésének érdekében a G20-akon belül el kellene, hogy kerüljék az európai vezetők azt, hogy a G20-ak napirendjére kevésbé jelentős kérdéseket tesznek fel. A központi célkitűzésre kell koncentrálni az erős, fenntartható és kiegyensúlyozott gazdasági növekedés megerősítésére. Az európai politikusoknak tehát azt kell elérni, hogy a G20-ak vezetői megerősítsék különösképpen az IMF szerepét a gazdasági irányításban. Az IMF szerepének e fajta kibővítése észszerű, és ide az erőforrásokat, illetve a politikai döntéshozó hatáskör kibővítését is értjük. Az IMF felügyelete és az ajánlásai nagyon fontosak. A pénzügyi válság megerősítette, hogy a valuta alap rendszer, rendszerszerűleg a legfontosabb globális pénzügyi intézmény a világgazdaságban. Ennek megfelelően tehát józanul kell értékelni azt, hogy mik Európa stratégiai szempontból hosszú távú érdekei. A gazdaságilag válságban lévő világ részeként Európának fel kell ismernie azt, hogy a stratégiai érdeke az, hogy fenntartsa az IMF globális legitimációját, és ezáltal megvédje magát az olyan fenyegetésektől, amelyek új intézményi keretekből származhatnának a hagyományos G7 országok keretein kívülről. az ilyen globális intézményeknek a, a legitimációját, hogyha fenntartja és megerősíti az EU, amelyeknek a létrehozásában, vezetésében és működési módszereiben Európának történelmileg is nagy szava volt, sokkal többet ér, mint az, hogyha a képviseleti szintjének, a jelenlegi képviseleti szintjének a fenntartásához ragaszkodik az IMF menedzsmentjél belül. Ebből következő tehát az, hogy nagyon gyorsan végre kell hajtani Európának a már megállapodott szavazati súlyok átcsoportosítára vonatkozó döntést, amelyről már beszéltünk az IMF igazgató tanácsában. Az eurozónán belüli gazdasági irányítást tükrözve az IMF igazgató tanácsánba egyfajta eurozóna beli képviseletet kell delegálni, egy ilyen lépés aztán replikálható úgy, hogy az eurozónán kívüli tagállamoknak is legyen képviselete. Így Európa hosszú távon hitelesen tudja képviselni magát az IMF igazgató tanácsában. Nyilvánvaló, hogy Európának az az érdeke, hogy érdemi alapon működjön a kiválasztás a felső vezetés kapcsán az IMF-ben és más gazdaságirányítási testületekben. Európának fontos a konstruktív szerepe, az, az, hogy azt támogassa, hogy az érdemeik alapján döntsenek a jelöltekről, például most az IMF igazgatójáról és azt is fontos elérni, hogy ne zárhassanak ki senkit pusztán azért, mert a világ egy adott régiójából származik, hanem érdemi alapon történjen a döntés. A regionális rotáció gyakorlata ugyanis nagyon káros és kevés gyakorlati relevanciája van. Ezt tehát nem szabad alkalmazni olyan szervezetek, nemzetközi szervezetekben, mint az IMF, amelyeknek ennyire fontos a szerepe a globális gazdaságban. Megköszönöm, hogy meghallgattak, és természetesen szívesen válaszolok a kérdéseikre. Um, Köszönöm, Kierkegaard úr. Az első hozzászólónk az IMF-et, a valuta alapot, ismertette a második hozzászóló a nemzetközi monetáris rendszert és a nemzetközi kereskedelmi módszert, megnézett, megvizsgált néhány forgatókönyvet, lehetőséget a reformra vonatkozóan, még a harmadik hozzászólónk a G20-ra összpontosított, és az EU szerepére az IMF-en, a valuta alapon belül. Most pedig meghallgatjuk a az iránymutató hozzászólót, Pierre Jaillé, aki nemzetközi kutatás és nemzetközi kapcsolati főigazgató a Banque de France-nál, és a G20 elnökség nevébe szól. Több ideje van, nevezetesen 20 perce. Köszönöm szépen a G20 nemzetközi fórum, és abban a megtiszteltetésben van része, hogy a g 20 elnöki posztját tölti be, most pedig anyanyelveken, anyanyelvemen szeretnék franciául beszélni, majd a kérdéseket angolul és franciául szeretném megköszönni. Köszönöm a fogadtatást, ez lehetővé teszi számomra, hogy a francia elnökségről gyors áttekintést adjak. Most félúton vagyunk, mert most még néhány hét múlva tudnék csak beszámolni arról, hogy mit sikerült megvalósítani. Egyelőre a munkafázisában, munkavizés fázisában vagyunk. Itt a kontinuitást szeretném kiemelni. A G20 nem 2008-ban hozták létre, még akkor is, hogyha 2008-ban átalakították kicsit. Ez 1999-ben jött létre a G20 hetek alapján jött észre első elnöke kanadai volt. A cél az volt, hogy jobban koordinálják a, az együttműködést a feltörekvő országokkal. 2008-ban pedig volt némi átalakítás, annál fogva, hogy a G20 politikailag láthatóbbá kellett, hogy váljon, az államfők, kormányfők találkoztak a fórumon belül washingtoni csúcs 2008. novemberében válság csúcs volt, azután a londoni csúcs, amelyet főként a pénzügyi szabályzásnak szántak, szenteltek. A Pittsburghi csúcs pedig azért volt érdekes, mert a ki 20-at tette, mint elsőrendű fórum a nemzetközi együttműködés gazdasági együttműködés számára. Torontói csúcs. Itt kötelezettségeket vállaltak makroekonomiai politikai szempontból, majd pedig Szőulban, a koreai elnökség alatt ez egy ciklus végét jelentette, amikor mérleget vontunk egy sor kérdésről, és fellendítettünk, lendületet adtunk más terveknek, amelyeket újra kezdtünk. 2010. novemberében vette át Franciaország az elnökséget a napirendre négy pontot tűzött. Az első pont, hogy az volt a cél, hogy a folytonosságot biztosítsa az előző elnökségek munkáját, nevezetesen a koreait, vagyis erőteljes kereteket kiegyensúlyozott, fenntartható kereteket biztosítson a munka számára. Kicsit alulbecsülte az innovációt, vagyis azt, hogy a makroökonomiai nemzetközi együttműködés mit is jelent ebből a szempontból. A gyakorlatnak technokrata szempontja is vannak, de bizonyos mértékben először fordult elő, hogy az országok kötelezettségeket mm, vállaltak középtávra, mozgosítva a politikai, gazdasági és konjunkturális szabályozási eszközöket, mozgósítva, de strukturális eszközöket is bevetve, vagyis a kötelezettségvállalás, innováció egy másik újítás is volt, mégpedig az, hogy egy kicsit a jövő betekintsünk, középtávú becslésekkel éljünk, több egyébként a komplementaritás, mind a helyettesítés, egymás helyettesítése a G20 és az IMF között, és a többi nemzetközi intézmények között. Egy másik. Tehát Cannig, majd még meglátjuk, hogy milyen is ez a Mutual Assessment Process, a kölcsönös értékelési folyamat, amely lehetőséget ad arra, hogy a legtöbb ország, és főként az a hét ország, amelyet úgy határoztak meg, hogy különösen jelentős árucserét folytatnak, vagyis jelentős egyensúlyat hoztak létre. Tehát megvizsgáljuk azt, hogy kik vesznek részt a terben, az erőteljesebb, fenntarthatóbb növekedés egyében. A másik kérdés, amiről az IMF is beszélt, ez igen nagy téma, nagyon sok összetevője van, és egymást kiegészítik. Folytatjuk a koreai elnökség munkáját etéren a pénzügyi biztonsági háló megteremtését. A cél az, hogy megelőzzük az olyan helyzeteket, amikor például a feltörekvő országok, amelyeknek nincs megfelelő tőkéjük, megfelelő módon tudják finanszírozni önmagukat, és a pénzforgalmi kérdések is rendezésre kerüljenek. Tehát itt a nemzetközi pénzügyi eszközökről van szó, de más eszközöket is ki kellett fejleszteni, bilaterális kapcsolatok, központi bankok között, stb másik kérdés, amelyen globális módon kell elgondolkodni, a globális likviditás kezeléssel. A következő szempontból kell ezt kezelni. Lehetővé kell tenni a világgazdaságnak azt, hogy meglegyenek a szükséges likviditások, nem csak válság esetén, hanem állandóan. Valamint a spillover-eket, tehát a többi országra való kihatást is előre kell tudni jelezni, vagyis meg kell nézni, hogy milyen eszközöket lehet alkalmazni azon országok által, amelyek esetleg nem annyira stabilak. Például milyen nemzetközi megállapodásokat lehetne kötni azért, hogy megegyezünk egy kollektív rendszerben, amely lehetővé teszi azon intézkedések meghozalatát, melyek segítenek akkor, amikor a tőke mozgása korlátozott. Vannak olyan országok, amelyek likviditást szolgáltatnak, másoknak likviditásra van szükségük, és ami a spillovereket illeti kihatásokat más országokra, például vannak országok, amelyek olyan intézkedéseket hoznak, melyek inkább a az igen fejlett országokra jellemzőek. Ez nem könnyű téma, nincs még egyetértés, de reméljük, hogy itt sikerül néhány elképzeléssel, megoldással szolgálni a Kánni csúcs számára. Ami pedig a pénzügyi szabályzást illeti, az egész kérdést, egyszerűsítve a francia elnökségnek fő célja az, hogy kollektív módon megvalósítsa a különböző döntéseket. Az előző évek a koreai elnökség és az egyéb elnökségek, az ezt megelőző elnökségek döntéseit, ott van a Bázel 1, Bázel 2, a tőkemozgásokra vonatkozó rendeletek, és az egész joganyag, a pénzügyi szabályzásra vonatkozó joganyag, joganyag amelyet a G20-ak támogattak. Azután egy másik téma, a nyersanyagok, de itt sincs egyetértés, ott vannak az importálók, az exportálók, ezen kívül sok formát öltenek a nyersanyagok, nem egyformán szabályozzák őket, a különböző piacok heterogének, és még nem nincs egyetértés azzal kapcsolatos, hogy hogy lehet jobban szabályozni ezeket a piacokat a volatilitás kérdése, a nagy frekvenciák, ezek talán azért most már csökkenőben vannak. Befejezésként, hozott-e valamit a G20 a eh, világ gazdaság irányítása szempontjából? Bruegel mondta, hogy a G20 egy globális gazdasági és pénzügyi irányító bizottság. Szerintem ez kitűnő gondolat, mert jól mutatja, hogy koordinációs eljárásban vannak új elemek, egyébként ez a az eljárás már hasznosnak bizonyult, elmondtam, hogy inkább a kiegészítésről van itt szó, mint az egymás helyettesítéséről. Kiemelném az IMF fontos aktív szerepét, amit az összes problémát illeti, például a makroökonomiai koordinációt a kereten belül, vagyis az, hogy kiegyensúlyozott, fenntartható és erőteljesebb növekedés legyen, valamint előre tudjuk jelezni a különböző változásokat, és megvizsgáljuk azt, hogy a G20 intézkedései milyen kihatással lehetnek. Itt az OECD-t is meg kell említeni, hiszen rendkívül fontos szerepet játszik etéren. Az élet nem rózsakert, és nincs mindig nyugalom, de az, ami a háború után hatékony volt, vajon az békében is megfelelő eszköz, de erre majd még visszatérünk. Azután itt van a legitimitás, sokan felvetették ezt, például az önök körében is, a G20 80 5%-át képviseli a világ GDP-jének. Még akkor is, hogyha hivatalosan nem tagok, de a világgazdaság bizonyos képviselőit rendszeresen meghívjuk, kire gondolok, az afrikaiakra, az Afrikai Unióra, rendszeresen részt vesznek a munkálatokban, és az ázea is. Azután itt van a felelősségvállalás kihívása nálunk azt mondják erre az accountability-re, hogy responsabilité franciául, de ez nagyon rossz fordítás, hiszen itt a kötelezettségvállalásról van szó, ennek teljesítéséről, és ez lesz az igazi teszt a makroekonomiai keleten belül, vagyis hogy az országok elfogadják-e békeidőben azt, hogy olyan kötelezettségeket vállaljanak, amelyek szuverén gazdasági politikai eszközöket mozgosítanak, és milyen módon tudnánk részletes beszámolót kapni, készíteni arról, hogy az intézkedések végrehajtása milyen eredményt hoz. Azután itt van a folytonosság kihívása. Erről állandóan szó van. A trojka rendszer, az elnökséggel mínusz egy, plusz egy felállításban ez hatékony vagy nem kell egy állandó titkárság. Erről sincs egyetértés. Én magam sem vagyok biztos abban, hogy ez egy kicsit átláthatóbbá tenné világosába a helyzetet egy nemzetközi együttműködési szervezetben, hiszen ez már most is nagyon összetett, nagyon sok nemzetközi ülést tart ez a szervezet fórumot de erről most még vitatkozunk. Most itt megállok, és várom az önök kérdéseit. Köszönöm. Köszönöm szépen, Zsajé úr. Rengeteg mindent említett, amire biztos vagyok, hogy Hökmák úr is reagálni fog, ismerve az ő Európai Parlamenti jelentés tervezetének a nézőpontját, illetve az árnyékelőadók véleményét a jelentés kapcsán. Elnézést kérek még egyszer már úrtól, hogy nem adtam neki lehetőséget arra, hogy a vitát bevezesse, de most, hogy meghallgattuk az előadókat, így átfogóan értékelheti előadóként is a jelentést, és ezt a témát parancsoljon. Köszönöm szépen! Um, a very broad Elnök úr, hát valóban átfogó globális kérdésről van szó, És van itt egy kulcsfontosságú pont, szerintem ezt mindenki említette, ugye a feltörekvő gazdaságok. Nagyon érdekes, mert hogyha csak feltörekvőek lennének, akkor a problémák és a kihívások nem lennének ekkorák, mint most. A probléma az azért, tehát a tény az az, hogy nem feltörekvőek már elérték a helyüket, a globális gazdaság valóságába tartoznak. És hogyha egy zárójeles megjegyzést itt tehetek, ugye tipikus az, hogy mi hogyan nézzük, a, hogyan tekintünk egy adott helyzetre, mi mindig a múltba tekintünk. De így egy kicsit könnyebb a dolgunk, mert hogyha ezek még csak feltörekvő gazdaságok, akkor ugye előttük járunk. De a helyzet az, hogy teljesen más a mostani globális struktúra és a függőségek ha úgy állnának most a dolgok, mint ahogy régen álltak, tehát ha ezek csak feltörekvő gazdaságok lennének, és nem már előre tört gazdaságok, akkor nem úgy néznek ki a gazdasági helyzet, mondjuk Nyugat-Európa és az USA között sem. És ha ezek valóban feltörekvő gazdaságok lennének, akkor nem lennének ilyen nehézségeink sem a pénzügyi piacok kapcsán. Lennének nehézségeink, de nem olyanok, mint amilyenek most vannak kevesebb lenne a kölcsönös függés, az egymásra utaltság, és kevesebb gazdaság függne egymástól. Tehát az igaz, hogy ezek a gazdaságok most már elfoglalták a helyüket a globális szintéren. És ezt észben kell tartani, amikor a globális intézményekről beszélünk. Nagyon érdekes az is, amikor itt a fejlődésről szólunk, ugye nem csak a G7-ekről van szó, nagyon sokan említették a G7-eket, 8-akat, vagy akár a G10-eket így szoktak rájuk hivatkozni. Az infrastruktúra egy másik része ez, ugye, és itt is a történeti vonatkozások előjönnek. Utána beszéltünk az úgynevezett BRIC országokról, ugye Brazília, India, Kína, ők már a G20-ak részei. Mit jelent mindez? A globális gazdaság irányítás jelentősége nőtt, de a problémák és a kihívások is nagyobbak. Ugye könnyebb volt, amikor Nyugat-Európa és USA kellett, hogy megállapodjon, ugye hasonló politikai struktúrák voltak, hasonló gazdaságok, gyakorlatilag a régi és az új világ, mindegy, másképpen is megfogalmazhatjuk e- ezt, de politikai szempontból is értették egymást, és gazdaságilag is értette egymást ez a két fél. De most már nem erről van szó. eljutottunk ahhoz a kérdéshez, ami szerintem az egyik legfontosabb, hogy mennyi globális irányításra van szükség, és hogy mennyit akarunk. Fontos erre odafigyelni. Mert ha minél több globális irányítást próbálunk elérni vagy létrehozni, ennek van egyfajta kockázata. Túl sokat akarunk, és nem fogjuk tudni megoldani, tehát itt a bukás kockázata felmerül. Fontos tehát célirányosnak lenni, és arról elgondolkodni, hogy mi az, ami elengedhetetlen a fenntartható gazdasági növekedéshez globális szinten. Tehát csak a leges legfontosabb feladatokra kellene összpontosítani a globális gazdasági irányítás kapcsán. Például a túlzott egyensúlyhiányok ide tartoznak. És én például kíváncsian hallanám a szakértőinktől, hogy ennek kapcsán mit hozhatunk ki a globális gazdasági irányításból. Persze abból kell kiindulnunk, hogy mi is a probléma. Néha, amikor ilyen eszmecseréket hallgatok, akkor sokszor azt tapasztalom, hogy megpróbálnak az optimális globális infrastruktúráról beszélni, de nem a jelen problémáira összpontosítva. Aztán ugye a valuták kérdése, hogyan lehet a konvertibilitást megoldani. Persze, hogy beszéltünk a speciális lehívási jogokról, és azt is megemlítették, hogy a kínai valutát is így kell mérni, ehhez kell igazítani. De hát a kérdés, hogy a különös lehívási jogok létezhetnek -e egy olyan valóta esetén, amely nem konvertibilis, és hogyha konvertibilis, akkor ugye megoldjuk az egyensúly hiányok egyik okát. Ezt az egyik problémát, ami az egyensúly hiányokat okozza. Az egyik vendégünk erre egy picit ki is tért. Aztán, ami az EU-t illeti. Gyakran elfelejtik miközben ezekről a különböző globális struktúrákról beszélnek, hogy a világ legnagyobb gazdaságai most már nem, nem Kína vagy az USA, hanem az Európai Unió az egyik legnagyobb gazdaság. Szapir úr ezt említette, professzor úr, de azt mondta, hogy nagyon töredezett ez a gazdaság. Ugye ez igaz. És a kérdés, hogy hogyan lehetne azt elérni, hogy a lehető legnagyobb befolyása legyen az Európai Uniónak az eseményekre. Ez egy érdekes szempont. Én még többet nagyon szívesen hallanék a vendégeinktől azokról a problémákról is, amelyek az egyes intézményekben megfigyelhetőek. Ugye a G20-ak a legnagyobb gazdaságokat foglalják magukba, de senki nem mondhatja azt, hogy ez a testület reprezentatív, vagy egyetemleges, egyetemes képviseletet biztosít, vagy hogy túlzottan demokratikus lenne. És ez egyébként az egyik probléma is. Talán professzor Szapér említette, de azt hiszem a többiek is, ugye beszéltek arról, hogy a G20-ak szerepe hasznos volt a válság idején. Ez igaz. De egy furcsa paradoxonnal találjuk itt magunkat szembe a G20-ak a válság alatt azt is biztosították, hogy a hibákat sikerüljön elkerülni. A protekcionista fellépés egy ilyen hiba. De az új keretek struktúráját nem tudták megteremteni. A hibák elkerülésében segítettek, de az sokkal problematikusabb volt, hogy egy új struktúrát létre tudjanak hozni. Ugye itt a végrehajtás problémája, az egyetemlegesség, a képviselet problémája merült fel. Ezek tetszőlegesen létrehozott testületek. Arról is többet, arról is szívesen hallanék többet, hogy hogyan lehet a struktúrák közötti együttélést, kapcsolatot javítani. Az IMF, a G20-ak, de vannak mások is, amelyek között ezek a kapcsolatok fontosak. Az én jelentésem is egyébként erről szól, hogy ugye megvan egyetemleges képviseletével, a Nemzetközi Valuta Alap, akkor miért nem használjuk ezt a szervezetet annak érdekében, hogy átláthatóságot teremtsünk és közös struktúrát, mondjuk a G20-ak pedig azért lesznek fontosak, pusztán mert a g 20 de mondjuk nincsen lehetősége sem képessége ennek a szervezetnek arra, hogy mondjuk végrehajtson terveket, illetve hogy elszámoltatható legyen. Én, ez egy nagyon átfogó globális kérdés, de én itt most abba hagyom, elnök úr. Köszönöm, Hökmárk úr. Nagyon sok felvetést említett, és biztos vagyok benne, hogy ezekről mások is szólnak majd, több képviselő, aki kérdéseket tesz fel. Azt hiszem, most minden előadónak két percet adok, hogy az itteni felvetések közül egyet vagy kettőt kiemeljen és erre reagáljon. Nyilván nincs szükség arra, hogy minden kérdésre választ adjanak, mert még a végén is lehet majd válaszolni. Tehát Zsajé úrral kezdhetjük. Thank you, Mr. Chairman. Um, just... Köszönöm, elnök úr. Ami a fő egyensúlytalanságokat illeti, a globális egyensúlytalanságok is, mit növekedtek az elmúlt negyed években. A g 20 az egyik utóbbi ülésen 2011. februárjában miniszteri és kormányzói szinten tartott ülésén néhány mutatót azonosított, amelyet használni, alkalmazni kellene az egyensúlytalanságok lemérésére, és annak kimutatására, hogy mit kellene monitorozni, például az állami deficitek, adósságok, magán deficitek, adósságok, a külső egyensúly, de néhány ország, például Kína meglehetősen vonakodik attól, hogy a folyófizetési mérleg mérését alkalmazza, és a különböző mérlegeket, mint a külső kereskedelmi mérleg egyebek. De az egyensúlytalanságok még nem zárulnak le mindezzel, ami ezeket a felsorolt mutatókat illeti. Itt van India, a legfontosabb problémája az infrastruktúra hiánya, és ez fékezi a gazdaságát, valamint a potenciális növekedést. Kína esetében mindenki elfogadja azt, hogy a fő korlát, a fő probléma a e, lakhatással, a házépítéssel kapcsolatos buborék, Európában a nem kielégítő termelékenység a gond. Japán esetében a magas adósság és a, az állami adósság fenntarthatóságának problémája. Mindezeket a mutatókat figyelembe kell venni, hogyha a keretekről van szó. De nem csak rövid távra, hanem ezt ki kell szélisíteni, el kell mélyíteni ezt a gyakorlatot, és figyelembe kell venni olyan változókat is, amelyek csak közép és hosszú távon mutatkoznak meg, hogyha az intézkedéseket le akarjuk mérni. Másik kérdés. Mi volt a G20-ak hozzáadott értéke az IMF-es szemben? a válság kezdete óta figyelembe véve a 2008-as washingtoni csúcsot, ez példát ad arra nekünk, hogy mennyire szükségünk van egy fórumra, amely aktív, proaktív, és nagyon gyorsan, pár nap alatt összehívható, de nem csak az IMF-et, hanem az FSB-t is mozgósítani tudja, azokat a szervezeteket, amelyek mozgosíthatják a világ potenciáját arra, hogy sürgős helyzeteket megoldjon. Köszönöm szépen, most pedig átadom a szót a következő előadónak, Blávi úrnak. Megpróbálom összefoglalni a válaszokat két percben mit érhetünk el a globális gazdaság irányítással? Ez az első kérdés. Ezt megnézhetjük a nemzetközi monetáris rendszer szempontjából, hiszen a francia elnökség ezt most napirendjére tűzte. Most ez azzal is kapcsolatos, hogy, hogy most újra fel akarjuk-e találni, hogy úgy mondjam, a spanyol viaszt. Az IMF miniszteri szintű elkötelezettség, ami pedig a nemzetközi monetáris rendszert illeti, és a teljesítményeket szerintem itt az IMF kicsit elmozdult, és több cselekvést kíván végrehajtani. Ami a nemzetközi monetáris rendszert illeti, nincs egy globális kiigazítási rendszer az egyensúlytalanságokra, ami pedig az eredményeket illeti a G20-as feltérképezés, a felügyeleti rendszer, e felé mozdultunk el. Nincs keret arra, hogy a globális tőke áramlatokat befolyásoljuk. Erről Sájé úr is szólt. Emellett útmutatókat is nyújtunk arra, hogy hogy lehet itt jobb szakpolitikai kereteket biztosítani a vállás, válságot illeti arra is rámutatott, hogy nincs mechanizmusunk arra, hogy likviditást nyújtsunk globális szinten. Itt eh, a kölcsönnyújtási eszközöket is áttekintettük, legyen inkább ez biztosítás jellegű, ebben az irányban mozdultunk el. Ami pedig a nemzetközi monetáris rendszert illeti végezetül, ez a valutákkal kapcsolatos a multipoláris rendszer felé mozdulunk el, hogy lehet ezt javítani. Azután ez összefügg az sd vel a különleges lehívási jogokkal, stb. Ami ezeket a témákat illeti, visszatérnék Zsai úr által elmondatokhoz, az IMF kiegészíti a G20-akat, szerintem is így van. Más hozzászólók is kiemelték, hogy a G20-ak előtt álló kihívás most az, hogy bizonyítsák, hogy nem válság időkben is valóban hatékonyak tudnak-e lenni, és szerintem ebben az irányban mozdultak el a dolgok. Szápír úr, én is csatlakoznék az előző hozzászólókhoz, és szeretném megkülönböztetni, ahogy ezt már az előbb is mondtam, a G20 szerepét válság idején és normál időkben. Legyünk itt őszinték. Azt nem várhatjuk, hogy a G20-ak ugyan olyan hatékony terméket szolgáltassák normál időkben, mint válság körülményei között, hiszen ez nem lenne reális. mégis én mit találok pozitívnak a G20-ban? Azt kívánjuk, hogy a G20-ak, vagy hát most felmerül a G20-ak legitimitása, de most az, csak annyit mondjuk, hogy az ilyen típusú koncepció, de ez nem a G7 vagy G8, mert a válság előtt ez bebizonyosodott, hogy, vagy a válság idején, hogy ez nem megfelelő. Miről volt akkor szó a G7-8 hát esetén? Feltették a kérdést, hogy mit keres itt a kínai meg az indiai miniszterelnök, de közben most a feltörekvő országok, a fejlődő országok és a régi hatalmak egyelő alapokon vesznek részt, és ez jó. Ez most már dialógus folyamat, és ezt várjuk normál időkben is. Azt nem várom, hogy most a G20-ak ülésein egy új, új rendszert fogunk létrehozni, ezt nem várom, szerintem ez nem is fog megtörténni, de folyamatosan, fokozatosan a párbeszéd alapján igen fontos, hogy a feltörekvő országok megértsék, hogy a globális irányítási rendszer, amit mi és az amerikaiak vezetünk be, hogy ez a rendszer számukra is értékes, de ezt meg kell reformálni, mégis van ennek érdeme számukra, és ezt meg kell érteniük, és azt is, hogy ők teljes jogú résztvevők a globális irányítási rendszert kell megreformálnunk. Remélhetőleg nem lesz forradalom, de egy globális reformra van szükség. Meg kell, hogy értsék, hogy ez nem tisztességtelen rendszer, nem a mi szabályaink szerint játszanak ők, mert hogyha ezt hiszik, akkor nagyon nagy problémáink lesznek. Viszont értsék meg, hogy ők is részt vesznek a szabályok újra alakításában, és ha ez így megtörténik, akkor ez fantasztikus eredmény lesz. Köszönöm, most Kerke Gór úrnak adom meg a szót. Köszönöm. Gyorsan szeretnék visszatérni arra, hogy mi a különbség a válságidőszak között, hiszen ez a G20-ak napi rendjén szerepel, és a normál idők között. A kérdés az, ahogy az előadó elmondta, hogy egy dolog a válság eredményeivel vagy megoldásával foglalkozni, és más dolog az, hogy normál időkben hogyan járunk el, hiszen ez előttünk áll ezzel a kérdés. A megjegyzésemben elmondtam, hogy a G20-ak még mindig relatíve informális szervezet, és szerintem ez az egyik erős pontja az esetek többségében, de ez azt is jelenti, hogy ez erőteljesen korlátozza az, hogy mit tud elérni a G20 normál időkben. Éppen ezért továbbra is úgy gondolom, hogy az IMF értéke az, hogy a politikai legitimitás megléte, és azon akarat megléte, hogy lépjenek olyan ügyekben, amelyek problematikusak, vagy amelyek esetében még nem történt erőteljes lépés. Nos, most például itt van a kínai valuta alulértékelése. Ez olyan kérdés, aminek jelentős kihatása van a világban tapasztalható egyensúlytalanságokra. És azt is merem mondani, hogy erre a kérdésre egy sor nemzetközi intézmény rámutatott, de azt is szeretném elmondani, hogy az, hogy bizonyos fokig igaz, hogyha megnézzük az IMF jelenlegi alapszabályait, én hiszem, hogy azért erőteljesebb állásfoglalás is történhetett volna ezzel kapcsolatosan részükről, de szerintem az egyensúlytalanságok forrása nem fog megváltozni, hogyha minden egyes állam, vagyis nevezetesen Kína nem áll készen arra, hogy itt változtasson, mert az IMF vagy a G20-ak nem sokat tehetnek. Olyan forgatókönyveket kidolgozhatunk, amelyek a jövőbeli válságok megoldására vonatkozik, de azért bizonyos alázattal kell ezen helyzeteket kezelni. Köszönöm. Uh, Most Eliza Ferreira és Catherine Stiller fog kérdezni, és Peter Becks az ECFIN igazgatóság vezetője következik majd ő utánok, hogyha erre a két kérdésre választottak a szakértők, tehát először Elizának adom a szót. Um, I'd start by thanking all speakers for a very interesting Köszönetet szeretnék mondani az előadóknak a rendkívül érdekes beszámolóikért. Két elvi kérdésem van. Az első Tulajdonképpen az ördög ügyvédjét játszom ehelyütt, de kérdés az, hogy nem ö, rekede meg ez a lendület, hiszen a Bretton Woods struktúrák a válság után kiigazításra kerültek, hiszen ezeket avétnak találták, legalábbis ezt az előadók implicit módon elismerték. Most alternatív struktúrákat kell felépíteni és ez tulajdonképpen a válság eredményekkel, hogy legyen. a valuta alapban is történtek különböző változások, de mindez csupán marginális jellegű, és a politikai szándék az lenne, hogy sokkal erősebb intézményt hozunk létre. A WTO szintén nem jut előre, a formális intézmények elavultak, és új intézmények, amelyek valóban megoldanák, vagy megoldhatnák a valóban fontos kérdéseket, mint a G20-ak. Nos, ezek informális jellegű intézmények mindössze. Össze tudja vetni ezt a két tendenciát, vagy már esetleg el is szalasztottuk ezt az alkalmat? Ez lenne az általános kérdésem. Ami pedig a G20-at illeti, és az önök elnökségét, szeretném megérteni, hogy hogyan felügyelik az előre lépéseket a különböző napirenden lévő témákat illetően. Tehát a válság alatt nagyon sok fontos kérdés egyértelműen a napirendre került, de azt követően valahogy ezek veszítettek jelentőségükből. Például a hitelminősítő ügynökségek kérdése, a válságkezelés és a nemzetközi bankok összefüggései, az átláthatóság és a túlzott kockázatok kérdése a pénzpiacokon erőteljesen hitel által finanszírozott intézkedések, illetve eszközök, a Bezer 2 és 3. De itt van még az adóparadicsomok kérdése is. Sárkozi úr erről még szólt a bevezető vagy beköszöntő beszédében, tehát ezek a politikai figyelem középpontjában álltak valamikor, de aztán újra feledésbe merültek, és új témákat dobtak be a vitába. Kérdés, hogy mennyiben követik ezen témák sorsát és mennyiben foglalkoznak azzal, hogy az összes intézmény foglalkozzon ezekkel a témákkal. Tehát egy sor kérdés vetődik fel. A közvélemény szerint a G20 elkezdett foglalkozni ezekkel a kérdésekkel bizonyos lendülettel, de aztán ez a lendület valahogy időközben elpárolgott. És nem látjuk a következményeket, ezek a témák úgy tűnik, hogy már nem bírnak jelentőséggel. Még mindig nincs a megoldásuk. Elnök, nagyon sok kérdést tett fel Eliza, és csak kevés időnk van. Talán először megadom a lehetőséget a válaszadásra, aztán következnek, a következő kérdező. Köszönöm szépen, egészen röviden a monetáris rendszert illetően az EMS helyett az IMFS-ről e kellene beszélnünk. Tehát itt szabad valuta árfolyamok vannak elviekben, de vannak olyan országok, amelyek nem működnek együtt. Egyesek szabadon alakítják a valuta árfolyamaikat, mások pedig nem. És az bizonyos problémákhoz vezet. ami a nemzetközi tartalékok ugrásszerű növekedését eredményezi bizonyos valuták esetében például. Itt főleg arról van szó, hogy ennél a valuta rendszernél ösztönzőket kell teremteni annak érdekében, hogy bizonyos országok betartsák a megfelelő szabályokat. Tehát nagyobb tisztelettel kell viseltetniük a Bretton Woods rendszer iránt. Ilyenfajta ösztönzőket kell ö, teremtenünk a pénzügyi biztonsági háló. Egy olyan rendszer, ahol a túlzott ö, tartalékképződést bizonyos országok részéről el kell kerülni. Hiszen ö, nincs ok arra, hogy túlságosan nagy tartalékokat halmozanak fel bizonyos országok. Természetesen ezek összetett ö, problémakörök, például az ugrásszerű változások a valutaárfolyamokat illetően, valamint a likviditás nemzetközi szintű változása. Nem vagyok biztos abban, hogy egyes témák feledésbe merültek. A washingtoni csúcs után 2008-ban volt egy első szakasz, amikor a válsághoz közvetlenül kapcsolódó aspektusokat kellett megoldani, még pedig két fő területen. Egy programot kellett kialakítani, a pénzügyi stabilitás, illetve a Bázeli Szakbizottság együttműködése keretében. És aztán döntéseket hoztunk a tőke megfelelés vonatkozásában. 2010-ben meghoztuk a megfelelő döntéseket, és most ezek törvények, jogszabályok elalakulnak a következő években. Bizonyos kérdések még nyitva vannak, emiatt a francia elnökség a napi rendjére helyezett egy kötelezettségvállalást, mégpedig a megállapodások végrehajtását nemzetközi szinten. Elnök, ehhez Blavi úr, ahhoz szeretnék kapcsolódni, amit elhangzott. Bizonyos eszközöket bevezettek a G20 és az, a valutalap tagok, hogy bizonyos kötelezettségeknek megfeleljenek, tehát beszámolókat, jelentéseket nyújtanak be, például a valuta alap, és aztán megvizsgáljuk azt is, hogy a G20 tagok hogyan felelnek meg a csúcson vállalt kötelezettségeiknek. Tehát a politikai teljesítményeket mérjük, ami a korábban vállalt kötelezettségeket illeti. Aztán vannak további jelentések, mint az IAP jelentés, ahol is a gazdaságpolitikai keret tett tárgyaljuk egy aktualizált értékelés keretében, és aztán van egy rendszer jelentés, amely az egyes országok helyzetével foglalkozik, ami a globális egyensúlytalanságok áttekintését illeti. A kiinduló kérdést illetően veszítünk lendületünkből, nos tehát ez egy politikai jellegű kérdés. Természetesen reméljük, hogy a lendületet fenntartjuk tekintettel a politikai és gazdasági területen végrehajtott reformokra, de természetesen pénzügyi területen még van tennivalónk, és remélem, hogy a lendület nem párolog el. Szapír úr, két megjegyzésem lenne. A lendülethez kapcsolódva még egyszer. Itt nem a nemzetközi szinten kialakult helyzetről van szó, hanem az EU-n belül kialakult helyzetről, tehát az EU e, euróövezetről. Itt is beszélhetünk a lendület elveszítéséről. Tehát itt nem, nem a nemzetközi szintet kell vizsgálnunk, ahol kevesebb irányítási eszközünk van, hanem azt, hogy Európán belül az a helyzet egészen egyértelműen hogy a pénzügyi és bankválság, amelyet átéltünk, még az egyes tagállamokat csújtó adósság válságot megelőzően is. Nos, tehát már abból le lehetett vonni tanulságokat a pénzügyi és intézményi reformok tekintetében. Nos, elértünk előrelépéseket, de még van tennivaló, és a reakciók gyakran nem álltak arányban a válság kiterjedésével, legalábbis az EU-n belül, és ennyiben az önmegjegyzése tényleg indokolt. Tehát a lendület, illetve a reakciók nem voltak arányban ezzel a kihívással az EU szinten belül sem. Nos, ennyit erről a második megjegyzésem. Azt hiszem, hogy a nemzetközi pénzügyi válsággal foglalkoznunk kell azzal összefüggésben, amiről korábban szó esett, és valamennyi előadó is tekintetbe vette ezt, mégpedig milyen változások voltak a világgazdaságban már a válságot megelőzően? Ez egy hatalmas kihívás azon gazdaságoknak, amelyek hanyatló félben vannak, mint az európai és az USA gazdaság, hiszen itt zsugorodás következett be más országokhoz képest, amelyek, mint például India, Kína vagy más küszöbországok, lendületet nyertek. Ez tehát egy nagy kihívás, amely a válság nélkül is bekövetkezett volna. Tehát a válság tulajdonképpen csak elmélyítette a már korábban is fennálló problémákat. Nem ez hozta létre a problémákat, hanem azokat a problémákat, amelyek már léteztek, mint a hatalmi egyensúly és a demokratikus fejlődés, hiszen 10-20 évvel ezelőtt a fejlődő országokkal összefüggésben mindig úgy véltük, hogy a népesség száma nem fog olyan gyorsan növekedni. Az ottani gazdaságokat a gyors népességnövekedés terheli meg. Tehát más szempontból a demográfiai növekedést pozitívan is tekinthetjük. Néha megnézhetjük, hogy például Japán egy előregedett, magasan eladósodott társadalomként hatalmas problémákkal küzd, és a küszöbországok, például az USA, Japán vagy Európa adósságviszonyait vizsgálva szinte láthatjuk ezt a problémát. Nem a második világháborúban vagyunk, ahol az adósságra már gyorsan le lehetett építeni, a kedvező demográfiai fejlemények és a gyors növekedés okán, no hát most nem ez a helyzet az összes reform ellenére, amelyet foganatosítottunk, vagy foganatosítunk, nem tudunk olyan gyors növekedési rátákat elérni, és magas inflációs rátákat, tehát tudjuk, hogy a népesség Európában előrekszik, tudjuk, hogy ez mit jelent a társadalombiztosítási kiadások tekintetében, amelyeket finanszírozni kell valahonnan. Ez nem egyszerű kérdés számunkra, az amerikaiak szemére sem, ahol specifikus problémák merülnek fel, úgy szintén a japánok számára sem. Minden egyes iparosodott országnak megvannak a saját problémái, és mi tulajdonképpen még egészen jól állunk. Ez tulajdonképpen olyan, mint a kontinentális lemezek, amelyek egymásnak ütköznek, és ezt nem olyan könnyű kezelni. Nos, egészen röviden a két kérdésre hogyha nem akarunk veszíteni lendületünkből, akkor a kulcs célokra kell koncentrálnunk, amelyeket a G20 kitűzött, tehát az egyensúlytalanságok elleni küzdelem, amely a növekedés útjában áll. Az előrelépés mostanáig nagyon mérsékelt volt, ugyanakkor, ahogyan az előttem szóló is említette, nagyobb előrelépés volt a Financial Stability Board esetében elérteket illetően. Ami a tőke követelményeket illeti, ott voltak javulások, nincsen még hetes betekintés a számviteli szabályokról, de ott is értünk el előrelépéseket. Tehát nem kell mindezt élből elutasítani, még akkor is, hogyha ezek a tevékenységek nem kerültek az újságok címlapjaira. Ami az ön második kérdését illeti, ami az előrelépések felügyeletét illeti. Nos, itt meg kell különböztetnünk a kulcs célokat, tehát az egyensúlytalanságok elleni küzdelmet, és a többi általam említett célt, hiszen a beszámolomban említettem, hogy a G20 nagyon sok mindent napirendre tűzött, túl sokat is, Például a kanadai elnökség a KKV-kkal foglalkozott prioritásként, a dél-korai elnökség más prioritásokat tűz ki, és a jelenlegi elnökség például a nyersanyagárak tekintetében tűzött ki célokat, aztán kérdés, hogy a hat hónap múlva Mexikóban tartandó csúcsról erről még, csúcson még erről beszélni fogunk-e? Hát én ezt kétlem, éppen ezért óvatosnak kell lennünk, amikor is a G20-ak rendjét kialakítjuk. Ezt nem szabad túlterhelni, és nem szabad a kulcsirokat szem elől veszíteni. Okay, you can stop. Catherine Steelernek van még kérdése, és aztán Márk úr talán hozzá Köszönöm szépen a hozzászólóknak Szerettem volna megkérdezni, hogy a globális pénzügyi rendszer biztonságosabb-e, eh, mint a válság ellen, vagy csak a business as usual esete forog fel? Hogy látják az euró jövőjét? Igen. Nem szükséges, hogy mindenki kommentálja ezt, de aki számára ez érdekes igen gyorsan. Ami a globális pénzügyi rendszer biztonságát illeti, amikor a pénzügyi, és a standardokkal kapcsolatos kérdésekkel foglalkoztam, akkor úgy láttam, hogy ez a legkisebb közös nevező kell, hogy legyen, vagyis sokkal többet tudunk még tenni, most a magasabb tőkekövetelményeket kívánjuk bevezetni a rendszer szempontjából fontos pénzintézetek számára. Szerintem e, ez nem változtat azon a kérdésen, hogy gyakran arról beszéltünk, hogy túl nagy ahhoz, hogy tönkre menjen. Azután ott van a Bázel 2 és a pénzügyi rendszer szabályozása a válság előtt, ami a, az eurót életé. Én igen pozitívan látom, amit eddig elértek, és szerintem nem hinném, hogy valami váratlan dolog történik majd az euróval. Hiszem, hogy a 17 tag számára ez marad a közös valuta, és még többen is csatlakoznak. Ami pedig az adósság átütemezést illeti, ezt nem gondolom, hogy bekövetkezik az eurózónán belül, vagy az EU-n belül. Köszönöm. Peter Beck, aki a az ECFIN főigazgatóság képviselője, kérem, hogy szóljon néhány szót. Köszönöm, elnök úr, nagyon gazdag volt ez a vita, egy sor kérdéssel foglalkoztak, mint a növekedés keretei, a globális gazdaságirányítás, IMF pénzügyi szabályozási forma. Viszont nem beszéltek valamiről, ami szerintem érdemes lenne a vitára. Ez az EU képviseletének kérdése. De nem szólhatok az összes témáról e rövid idő alatt, Éppen ezért összpontosítanék a vita lényegére, mégpedig a nemzetközi monetáris rendszer reformjára. Szerintem a mai rendszerben az a hiányosság, hogy nem ad globális elemzést és globális reagálást választ. Szerintem szükség van arra, hogy a makroekonomiai biztos rendszerek fontos szerepet játszanak, a G20-ak, belétve magunkat, kell, hogy teljesítsen, és eredményeket hozzon a piac alapú árfolyamrendszerekkel kapcsolatosan. Erősíteni kell a globális makroökonomiai felügyeletet, ezt már az IMF képviseletében itt lévő előadó is elmondta egyrészt a G20-on és az IMF-en keresztül azért, hogy a nemzetközi spillovereket jobban figyelembe vegye. Másik pont, mi Európai Bizottságként erőteljesen támogatjuk a G20 elnökség által javasolt iránymutatót a tőke áramlásokkal kapcsolatosan. Ez mind a kedvezményezett, mind a donorországok figyelembe kell, hogy vegyék. A tőke kontroll csak ö, utolsó lehetőségként szerepeljen, mint megoldás. Az EU a számlókat számlákat teljes mértékben liberalizálta, és a töve, további tőke számla liberalizálás hasznos lenne az egész világnak a másik, eh, hogy lehet nemzetközi tenni a valutákat, ez egy másik kérdés. Szerintem ezt a munkát folytatni kell, és meg kell nézni azt is, hogy hogyan lehet nemzetközi tenni a fő feltörekvő piacok valutáit. Meg kell nézni, hogy a G20-as eh, körben a francia elnökség alatt mit lehet még tenni kritérium alapú utat kell találni azért, hogy az IMF speciális lehívási jogait bővítsék, átlátható kritériumok alapján megnézze, hogy mely valuták csatlakozhatnak az SDR rendszerhez. Továbbá a globális pénzügyi biztonsági hálót is fejleszteni kell. Egy sor regionális megoldást találtunk az EU-n belül, de most meg kell határozni az együttműködést a regionális pénzügyi biztonsági hálók terén, az IMF-en belül és más területeken is. A pénzügyi megoldásainkon továbbra is dolgozunk, itt az imf el együttműködünk, és szerintünk más regionális megoldásokat is be lehetne vezetni az európai tapasztalatok alapján. fine. Um... Jó. Kérdést kíván föltenni? Nekem is van kérdésem, hogy az elnök de akkor Gunnar Hök már tegye föl először. Igen, elnézést. Az első kérdésem az az, hogy miért a G20-ak? És nem a triviális értelemben kérdezem, de miért csak ezek az országok vannak itt, és nem mások? miért nincsenek itt más nagyobb gazdaságok, amelyek szintén feltörekvőek? Azok után jönnek, amelyek már elfoglalták a helyüket. Miért nem a legjobban működő gazdaságok képviselői, és miért pont ez a 20? Miért pont ez a 20 foglalkozik a globális keretekkel, amelyek mindenkire kell, hogy vonatkozzanak? Szerintem politikai szempontból van itt probléma, tehát nem demokratikus ez a megoldás. Hogyha most itt arról beszélünk, hogy globális szinten mit akarunk elérni. Ha az egyensúly hiányról beszélünk, akkor megint mivel foglalkozunk? A problémákkal, amelyek a G20-akon belül vannak, vagy a G20-ak számára új problémák. Ez csak jobban ki emeli, hogy mennyire rossz volt a régi megközelítés a G7-ek, G8-ak. Ugye érdekes az egyensúly hiányok kapcsán ez, ugye nem csak hiány van, hanem többlet is. Tehát mind a két oldal kell az egyensúly hiányhoz. És mondhatnánk azt is, hogy az egyensúly hiány problémája nem az, hogy a, akik élen jártak, azok túl jól teljesítettek, hanem az, hogy akik nem teljesítettek jól, azok túl gyengék voltak. De ugye azt is mondhatnánk, hogy a többlet ami a túlteljesítés eredményeképpen keletkezik is probléma. De furcsa ezzel a kérdéssel pusztán a G20-ak keretein belül foglalkozni. Mert ugye minden tánchoz két ember kell, a nagy deficites országok és a nagy többlettel rendelkező országok adják a két felet. Nagyon nehéz így bármilyen erős rendszert elfogadni és megvalósítani. Én nem másom, nem becsülöm alá a G20-ak fontosságát és jelentőségét. De hogyha erősebb globális felügyeleti kereteket szeretnénk megteremteni, akkor miért pont ez a 20 ország, és miért nem még öt másik, vagy akár több, és miért nem egy olyan struktúra, amely reprezentatívabb? Miért nem egy ilyen struktúra hagyja végre a változásokat, tehát a kvantitatív könnyítést, vagy ugye a deficit kezelését. Mindig túlzott egyensúlyhiányok fognak létrejönni hosszú távon, ezt tudjuk. Én is fölteszek egy kérdést, mondja az elnök úr. Ez kiegészíti Günár Hökmár kérdését a G20-ak kapcsán. Ugye azt elismertük, hogy a G20-ak egy informális szervezet, és az a haszna, hogy párbeszédet lehet benne folytatni. Ez az értéke. Azonban kétségkívül igaz, hogy nincs folytonosság. Tehát néha fognak egy témát, és aztán utána az lekerül a napirendről, egy teljesen másikkal foglalkoznak, mindenfajta folytonosság nélkül. És a titkárság kérdése, hát még kisebb szervezetek, szervezeteknek is van titkársága. Most, hogy ezt a feladatot egy másik szervezetnek delegálják, vagy sem, hát legyen. De hát még a honlapon is csak sajtó közlemények szerepelnek, semmi más. Hát ennél egy picit azért többet kívánna az ember, pláne egy olyan szervezettől, amely ennyire fontos fórum. Tehát egyfelől itt van egy nagyon stabil szervezet, mint a valuta alap, ez egy stabil szervezet, viszont ez nem von magára annyi figyelmet, mint a G20-ak. Ugye a média figyelme az inkább a G20-akra irányul. Lehet, hogy a központi bankok elnökei unalmasak, nem tudom. A másik véglet az USA, ami ugye egy rendkívül jól szervezett szervezettel rendelkezik, nagyon bonyolult, ez aztán nem jutnak döntésre, mert túlságosan komplikált minden. Tehát ugye a kérdés, hogy most mit szeretnénk az ENSZ. Ugyanolyan állapotban lenni, mint az ENSZ, valami olyat, mint az ENSZ, vagy pedig a másik oldalt. Most akkor meg kellene erősíteni a gazdasági irányítást. Az EU-ban ez különböző szakaszokon ment át és mondjuk kérhetnénk, hangsúlyozhatnánk egy kicsit a G20-ak oldalán, hogy erősítsék ezt a gazdasági irányítást. A második dolog a gazdasági koordináció, amit említettek. Mindegy, hogy most az egyensúlyhiányok, vagy az árfolyamok, vagy másokból. Ha úgy érezzük, hogy ez az informális párbeszéd nem a megfelelő mód, vagy nem a megfelelő intézmény az eredmények elérésére, akkor mit tegyünk? kibővítsük-e valuta alapmandátumát ezekkel a feladatokkal. Tehát például az egyensúly hiányok kiigazítása, makrogazdasági koordináció, mutatókkal és így tovább. Whoever wants to start can start. Um, I'm sorry. Yes. Nos, van még egy kérdés, tessék. Elnök úr, a ö, beszéde felbátorított, és Gunnar Hökmarki is egy kicsit eretnek megjegyzést szeretnék tenni. A G20 számomra egy olyan gentleman klub, még akkor is, hogyha van tagjai között egy nő. Nos, ez engem a múlt beli formációkra emlékeztet. Ez egy olyan csoport, amely valahogy magát jelölte ki erre a célra, ez a 19. századhoz való visszatérés jelenti, amikor a nagyhatalmak úgy érezték, például a berlini konferencia keretében, hogy feloszthatják egymás között a gyarmatokat, azaz a világot gyarmatokra oszthatják. A G20-nak semmiféle legitimitása nincs, és nincs demokratikus ellenőrzés sem fölötte. Természetesen az állam és kormányfők nagy hatalmak, de láthatjuk, hogy itt hatalmas nyilatkozatokra kerül sor, amelyeket ritkán követnek tettek, és ez a nemzetközi jog területén kívül működik, és ez nyugtalanít. Nem tudom, hogy hogyan lehetne elhagyni a G20-akat, és egy valódi gazdasági kormányzást kialakítani világszinten, hiszen a G20-aknak nincsen demokratikus legitimitásuk. There you are. G20. So... Jó. Nos, tehát ezzel van néhány kulcskérdés a G20-ak vonatkozásában. Meglátjuk, hogyan reagálnak Zsai úr. Nos, úgy tűnik, számomra, hogy a három kérdés ugyanazon központi kérdés körül forog, azaz a G20-ak legitimitása, hatékonysága. Miért éppen a G20-ak? Először is a legitimitás kérdésére válaszolva, a 85% vagy akár 90% a GDP-nek, hát az biztos nem legitim, aztán itt az, elképzelés, amiről Andrés Szapír szólt, a G7-ek, G8-ak, itt a ö, nemzetközi pénzügyi együttműködésről vitáztunk, de természetesen ehhez mindenképpen társítani kell a G20-ak 95-ös alapelképzelését, mely szerint ö, rendszer szintű országokról van szó, amelyek, ugye ezek az országok nem ugyanazok, mint amik voltak a múltban, és nem ugyanezek lesznek a jövőben. Tehát a G20-ak szerkezete felépítése, illetve tagja, ezek nem érinthetetlen dolgok. Itt van például az afrikai kontinens képviselője, hiszen csupán Dél-Afrika önmagában tagja a G20-aknak, még akkor is, hogyha említettem, hogy meghívjuk az Afrikai Unió képviselőjét, amelyek mindenképpen reprezentálják az afrikai kontinens összes országát. De formailag ők nem képezik tagját a g Tehát ez egyfajta gentleman club, a teljesen más kultúrákból érkező képviselők vannak itt, tehát egy kicsit olyan ez, mint a brit klub. Nos, a G20-akat illetően a hozzáadott érték az nemzetközi valattú alaphoz, vagy nemzetközi szervezetekhez képest, amelyek talán ö, hivatalosan legitimebbek. Nos, ez pontosan a reaktivitás, hiszen itt megint csak felmerül az a kérdés, hogy ez az intézmény ö, szerepet játszott a válság, a pénzügyi, gazdasági háború idején úgymond. Kérdés, hogy ez most is hasznos-e? Ez az a kérdés, ami jelenleg felvetődik, és azt hiszem, hogy itt visszatérnék a Global Economic and Financial Committee elképzeléséhez, hiszen egyrésztről a Bázali Bizottságot, a pénzügyi stabilitási fórumot kellett mobilizálni, és számos szervezet van itt, amelyek foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, tehát mindenképpen nagyon gyorsan egy ösztönzőt, egy impulzust kellett adni, és egy úti tervet kellett kialakítani. Mi ezt a g 20 meg tudták ezt tenni, lehet, hogy mások ezt jobban meg tudnak tudtak volna tenni, de mindenképpen történelmi szerepünk volt, és természetesen az újdonságokra is nyitottnak kell maradnunk hiszen nincs a g monopóliuma. Ami a titkárságot érintő kérdést illeti, ez egy nagyon érdekes kérdés a folytonosság. Az én tapasztalatom a g 20 működését illetően nincs folytonossági probléma technikai értelemben. Tehát a dossziékat elég jól nyomon követik, átadják a következő elnökségnek, tehát a korai elnökségnek, a nemzetközi együttműködés és egyéb témákat illetően. A kis probléma az, hogy a soros elnökségek sora felveti azt a kockázatot, hogy egyes elnökségeknek vannak különleges okok miatt prioritásai, és akkor ez az elnökség egy ilyen sajátos árnyalatot nyer, és így esetleg a folytonosság sérülhet az előző évhez képest. De ezen ö, dolgon túlmenően nincs probléma, és a titkárságot illetően hogyha megnézzük, hogy ez hogy működik a gyakorlatban, akkor láthatjuk, hogy a G20-ak technokratizálódik bizonyos szempontból, hiszen van állam és kormányfői ülés, aztán a miniszteri szintű ülések, és aztán különböző formációk, amelyek nem féltően pénzügy, hanem ott van a mezőgazdaság vagy a külügyek területe, ezeken a szinteken ülnek össze technikai csoportok, és ezeket nem mindig a G20-ak soros elnöke látja, elnökli, hanem más országok is delegálhatnak elnököt ezekre az ülésekre, amelyek a saját adminisztrációkat mobilizálják. És ez egy nagyon összetett rendszert eredményez, és a különböző adminisztrációk, kormányok megtanulnak együtt dolgozni, nem csupán a trojka keretében, hanem ezen technikai csoportok keretében, és azt hiszem, hogy ebből a szempontból ez nagyon érdekes. És van még egy kiegészítő vetülete a titkárságnak a nemzetközi bürokrácia. Nos, nem tudom, ez egy nyitott kérdés. Fine, we have about five minutes, so... Még öt percünk van, úgyhogy akkor kérem, hogy a felszólalók osztozzanak ezen. Nagyon rövid leszek. My, uh, presentation. Én az előadásomban már több témáról is beszéltem. Például a G20-ak reprezentatív jellege. Hát igen, ez egy politikai vita, és hogy mit tanulhatunk a valuta alatt tapasztalataiból, arról, hogy a, hogy működik az IMFC, az egyes körzetek, illetve hogy egyetemleges tagsága, egyetemes tagsága van azon problémák ellenére, amelyekről már beszéltünk a kvóták kapcsán. Tehát tényleg lennének olyan dolgok, amiket érdemes megvitatni, de azt hiszem ez inkább politikai jellegű döntéseket igényel. Én ennyit tennék csak hozzá a vitához. Kérem röviden. Igen, én is csatlakozom, támogatom azt, ami elhangzott. Korábban is mondtam, hogy a g 20 általában véve pozitív a véleményem, de az, hogy a jelenlegi rendszertől, ha elmozdulnának, a képviseleti rendszerre, az nagyon jó lenne, illetve az, hogy az euró legyen képviselete, ez is egy jó gondolat a harmadik szakértő nagyon gyorsan a G20-ak képviseletek kapcsán szerintem nem kellene alábecsülnünk a e, történeti aspektusokat. Tehát ami 2008-ban történt, az ugye tulajdonképpen azt jelentette, hogy felismerték, hogy a régi G7, G8-ak kerete nem működik, és ezért egy szélesebb körű csoportra van szükség, és hát pont a G20-akat választották. Hát vannak itt már tanulmányok, szakmai tanulmányok, hogy ez gyakorlatilag olyan, mintha ezt a listát egy kalapból húzták volna ki. Van egyfajta függés erre, tehát vannak ilyen időszakok a történelemben, Ugye még, miért van még mindig öt állandó tagja az NSZBT-nek? Hát azért, mert ezek voltak azok az országok, amelyek egy adott pillanatban, amikor az ENSZ-t megalapították, akkor őket választották, ezek voltak ott. Aztán, ami a G20-ak informális jellegét illeti, a bevezető megjegyzéseimben is kitértem erre, tehát hogy ezzel én egyetértek, és pont emiatt hiszem azt, hogy a G20-ak számára a fő cél az kellene, hogy legyen, hogy a meglévő intézményeket erősítse, mint az IMF, a pénzügyi stabilitási tanács. És röviden még kitérnék arra, hogy a G20-ak legitimációját ki lehet-e szélesíteni. Hát az a helyzet, hogy a legitimáció és a hatékonyság fordítottan arányos egymással. És persze érvelhetünk úgy, hogy nyilván mindenki, mindent úgy kell elintézni, hogy mindenki jelen legyen képviselve, de hát hogyha azt akarjuk, hogy az ENSZ közgyűlése foglalkozzon a gazdasági irányítással, akkor nem lenne egyáltalán globális gazdasági irányítás. Tehát valamilyen kompromisszumot meg kell kötni. Szerintem ne becsüljük azt alul, hogy az sem jó, a túl sokan ülnek az asztal körül. Hát akkor egy diktátort kér, ugye? Ez az optimális megoldás, mondja Göbbel, szúr közbevág. Elnök úr, elérkeztünk ennek a nagyon érdekes eszmecserének, meghallgatásnak a végére, kivéve, hogyha van még a képviselők között valaki, aki kérdezni akar, nem látok senkit. Azt hiszem, ez mindenképpen segíteni fog a jelentés készítőjének, az előadónak, árnyék előadóknak, amikor a kompromisszumos szövegben majd megállapodnak. Megköszönöm tehát meghívott szakértőinknek, hogy eljöttek hozzánk. Emlékeztetek mindenkit, hogy a szavazás szeptember 19-ére tervezett, és a plenárison pedig októberben szavazunk. És azt hiszem, hogy ezzel megköszönhetem a figyelmüket. Okay. Um, we know... Jó. Akkor jön a következő napirendi pontunk, azaz a hatos fizetésképtelenségi eljárás az uniós társasági jog keretében, és a szakbizottságon belül megvan a szakértelem, mondjuk a pénzügyi szolgáltatások területén, de hogyha ettől nagyon messzire megyünk, akkor aztán majd nehézségekbe fogunk ütközni. Már azt értem, hogy a javaslatainkat nem biztos, hogy megfogadja majd a jogi szakbizottság. Körbeküldtem néhány kompromisszumos módosítót, és ma délután születtek még továbbiak. Nem tudom, hogy mindenki megkapta -e ezeket. És megpróbáltam figyelembe venni a zöldek véleményét, és hát azt hiszem talán az lenne a legjobb, hogyha végigmennék a javaslataimon, kompromisszumos módosítókon, mert a legtöbb módosító, amit megfogalmaztak, az nagyon is pozitív volt. Az első módosító tehát, amit javaslok, az az egyes bekezdéshez kapcsolódik. Itt azt mondtam, hogy a határokon átnyúló társasági végrendeleteket be kell tartani, tehát jogilag érvényesnek kell, érvényesíthetőnek kell ezeknek lenni. És akkor is, hogyha nem pénzügyi intézményekről van szó, fontos lépés az, hogy e, elérjünk egy e, határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárást. A szocialisták és e, benne voltak ebben a módosítóban. Lehet, hogy a jogi bizottság nem nagyon lelkesedik ennek a módosítónak a második részéért, de lehet, hogy az elsőt el tudják fogadni, még azt le tudjuk nyomni a tarkukon. Javasoltam egy másodikot is. Véleménye szerint a határokon átnyúló intézményi végrendeleteknek egy általánosabb válságkezelési mechanizmus részének kell lenni, közös válságmegoldás, közös fizetésképtenségi szabályrendszer részeként. Tehát ez azt jelenti, hogy a fizetésképtelenség az csak a történet egy része, a válságkezelési eljárás egy része. A második bekezdéshez is javasoltam módosítókat, tehát itt el kell választani a, azokat a a fizetési rendszereket és egyéb mechanizmusokat, amelyeket meghatároznak az intézményi végrendeletekben, nyilvánvalóan értik, hogy miért akartam ezt a különválasztást, és azt is javasoltam, hogy tegyünk be még újabb szavakat a zöldek módosítóiból. Tehát a tagállamoknak gondoskodni kell arról, hogy a fizetésképtelenségi jogszabályok lehetővé teszik az Európai Uniós szintű különleges megoldásokat, például a határokon átnyúló konglomerátumok esetében, hogy ezek felbomolhassanak életképes egységekké. Köszönöm. Egész egyszerűen itt arról van szó, hogy nem volt, nincs nálam az a szöveg, amit ön felolvas. Persze összefoglalhatja ezt. En intimité de cette belle salle, il y a un troisième, c'est le troisième qui est là. Euh... Nos, talán az álláspontját tudnál közölni, mert ahogy elmondtam, egyetértek önnel, tehát ez nem probléma. Okay, well, I'll be, I'll be very quick in, the, in, in that sense, if I don't have to go through it. Tehát akkor azt kérem, hogy csak foglaljam össze a lényeget. Én ahol olyan módosítók voltak, akkor ezt meg tudtam tenni, összeolvasztottam ezeket. Például az módosítóját is így be tudtam építeni, Bizonyos szempontból vissza szorították ezt a bankokra, én szélesebb kört alkalmaztam a pénzügyi intézményeket, a módosít, az önmódosítója például a hetesbe ment be, és aztán ami még különbség volt, az a legfrissebb szövegben látható, amit körbeküldtem, hogy a zöldek is küldtek javaslatokat. Sven beszélt velük már korábban, és ők szerették volna, hogyha a konglomerátumokat bevesszük a szövegbe, és nyilván ez a, ez a bizottság hatáskörébe tartozik, úgyhogy gondoltam, hogy észszerű ezeket a javaslatokat is beépíteni. Tehát ezeket említettem hogy esetleg lehet, hogy szét kell választani az egyes egységeket például a konglomerátumok esetében, és akkor arra hívtam fel a figyelmet, hogy például a mentőcsomagokkal kapcsolatos eljárásokat is lehetne valahogy harmonizálni, hogyha konglomerátumokról van szó, és arról is beszéltem, hogy mondjuk az úgynevezett fordított stresszteszteket is végre lehetne hajtani, sőt, hát ezeket a konglomerátumok esetében már használják legalábbis a banki területen. Ezek voltak tehát azok az extra további részek, amelyeket én javaslom, hogy építsünk be a szövegbe, mint liberális zöld kompromisszumok, és nagyon örülök, hogyha önök ezeket támogatják. Senki különösképpen nem panaszkodott, vagy nem reklamált, nem mondta azt, hogy ez összeegyeztethetetlen az eddigi munkámmal, vagy az eddigi szöveggel. Talán ennyivel le is zárhatjuk az ügyet. Jean Paul, még megadom a szót egy pillanatra. Elnök asszony, igen, nagy lelkesedéssel járultak hozzá a kollégák ehhez a jelentéshez, és én csatlakozom az ön álláspontjához, különösebb dolgot nem szeretnék hozzátenni. Köszönöm a munkáját. Köszönöm, elnök asszony. Rövid leszek. Tudom, hogy akik nincsenek itt az interneten, követnek bennünket, és hogy rövid legyek, szeretném elmondani, hogy egyetértek azzal, amit ön mondott. Az ön jelentése remek. Egy sor módosító indítványt terjesztett elő, ezeket én is tudom támogatni. nem szabad csak a bankokra korlátozni, mindezt legyünk általánosabbak, ez jó dolog. Nem haszontalan bejegyezni a pénzintézeteket, valamint intézkedésekre van szükség európai szinten, és az az út, amelyet ön javasol, vagyis az, hogy az élő végredeletek végrehajthatók legyenek, ez nagyon jó dolog, tehát támogatjuk az ön javaslatát. Köszönöm. Amikor eszközöket hozunk létre a pénzintézetek keretében, nem akartam, hogy a fizetésképtelenség során hasonló dolog történjen, vagyis hogy elvegyük ezeket az eszközöket, sőt, inkább több határon átnyúló elemet kell ebbe belevenni. Ha megnézzük a kompromisszumokat, amelyeket körbeadtam, akkor látják, hogy itt van egy-két olyan szó és olyan elképzelés, ami mutatja, hogy én nyitott vagyok a javaslatok előtt. Július 12-én lesz a szavazás, tehát lesz azért még itt idő némi csiszolásra, vagy az önök által relevánsnak dolg, tartó dolgok bevezetésére a felelős bizottság szeptember 19-én fog szavazni, úgyhogy van még időnk. Most akkor térjünk át az egyebekre, nincs ilyen pont, így be is fejeztük az ülést, köszönöm. We meet again in Strasbourg. Strasbourgban találkozunk július 4